If you want. Hölgyeim és uraim, kezdjük akkor, hogyha mindenki kész. Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle... Hölgyeim és uraim, üdvözlöm valamennyiüket. Mindenek előtt üdvözlöm a délutáni ülésen a meghallgatás résztvevőit, a szakértőket, akiket meghívtunk. Utóbb majd név szerint is bemutatom őket. Ezúttal még egyelőre kihagyhatjuk talán. Európában az energiaellátás biztonságát tekintve mindig is élénk vita folyt és feszült helyzet alakult ki Fukushima óta, miután az egyik nagy tagállam kilépett az atomenergiából, és egyre inkább, bocsánat, melyik volt az, melyik volt az, elnök úr, melyik párt? Bütikufor még egyszer hallani akarja, a CDU döntött, az az én pártam, de én más véleménye vagyok. Csak hogy megnyugtassam ebben is, nem sokra tartom az egész döntést, de nem erről beszélünk ma. Arról van szó, hogy a tartalékkapacitások esetében az energiaellátásnál egyre több lesz a problémánk Egyszerűen azért, mert egyre szűkösebb források vannak, Észak-Afrikára kell gondolni, adott esetben szállítási nehézségek is felmerülhetnek. A földgáz az egyik megoldás, egy érdekes opciót jelent a foszilis üzemanyagoknál. Előnye, hogy kicsi a CO2 kibocsátása, a CO2 és a földgáz, ezt mindenki tudja, alkalmas a megújuló erőforrások összhangjában való alkalmazása, mert a nap és a szén nem rendszeresen termel áramot, éppen ezért ingadozás van, és ott kompenzációra, kiegyenlítésre van szükség, ezért sok tagállam gondol arra, hogy gázt használjuk. Hogyan használjuk a gázt, vagy honnan? Pillanatnyilag 60% harmadik államokból érkezik, bizonyos tagállamokban még 100%-os függőségről is beszélhetünk az import esetében. Mindenki tudja, hogy a nagy exportőrök az Európai Unió esetében Norvégia és Oroszország, de vannak észak-afrikai államok is. A szakbizottságként mindig amellett tették le a garast, hogy az importfüggőséget nem csak a földgáz esetében csökkentsük. Itt gondolnunk kell valamire, ezért aztán gyorsan felmerül a palagáz, mint opció is. Ez egy kérdés a palagáz potenciál a 260 szarásának felel meg a Németország pillanatnyi földgáz felhasználásának, tehát elég sokról van szó. Elmúlt években komoly technikai haladást, műszaki haladást sikerült elérni, hogy a bányászatot Európában is fejleszük egy, egy saját energiaforrást jelent, de vannak aggályok és akadályok is, például az egyik tanulmányában hivatkozott itt a szakbizottság, és egyébként nem csak itt folyik vita erről, hanem számos tagállamban is, persze főleg azokban a tagállamokban, amelyeket ez a kérdés külön érint, mert eh, van palagász potenciáljuk. Ez volt az oka annak, hogy végül is eh, azt kértük, hogy egy meghallgatás keretében kicsit mélyebben beleássuk magunkat ebbe az anyagba. Egy sor érdekes vendégünk van. Ez persze azzal a következménnyel jár, hogy koncentrálni kell az időre, hiszen 17.30-ig érünk rá. Üdvözlöm Besson urat, Karabula urat, Vón urat, Hovart, Havart urat, Pistre és Rajnika urakat. Remélem jól ejtettem a nevüket, ha pedig nem, akkor javítsanak ki később. Akkor először a Nemzetközi Energiaügynökség képviseletében üdvözlöm Chris Besson urat. Meg is adom neki a szót, arra kérem kezdje el az előadását. Jó napot kívánok! Akkor arra kérem, hogy indítsuk el a diákat. Igen. A középső folder. az első táblázat. That's the one and put it in there. Uh, so while this uh, comes up on the screen, now let me introduce... Szeretnék bemutatkozni, Chris Besson vagyok, a Nemzetközi Energiaügynökségnél dolgozom. Arra kértek, hogy ezt a szekciót én vezessem be Uh, hogy áttekintsük Európában a palagáz potenciálját. Két publikációból indultam ki, amit az ügynökség állított össze, a 2010-es energiakitekintés, amit elmúlt évben tettek közzé, novemberben, és 2011-esből is merítettem ezt idén, novemberben fogjuk közzé tenni, és idén júniusban vizsgálták a gáz előfordulásokat, és a gáz nagyobb szerephez juthat a világ energiaellátásában a következő 25 évben, általában 25 éves egy ilyen kitekintés, vagyis van a gáznak potenciálja, nagyobb lehet ez a lehetőség, mint feltételezzük általában. És ez mindenek előtt a palagázra, vagy bővebben véve a nem konvencionális gázokra vezethető vissza. Ez természetesen nem a legvalószínűbb forgatókönyve. Általában abból indulunk ki, hogy gazdasági és politikai eszközként kezelik a gázt. Mivel a globális helyzetet vizsgáljuk az én előadásom a globális helyzetről beszél, és fókuszálni igyekszek néhány dolgot Európára, és ez egy bevezető kíván lenni a többi előadónak. Jó, megpróbálom, de úgy látszik nem megy. Köszönöm szépen. Én vagyok az első szónok vagy előadó. Kezdjük is a definícióval. A többiek geológusok az utazom következők nyilvánvalóan találnak, ők is lehetőséget, hogy hozzászóljanak. A gázról beszél, olyan gázról beszélünk, amelyek közetekben találunk, és ezt palaként szoktuk nevezni, nem szigorúan geológiai értelemben e, különböző ásványi részekből áll ez. Általában szerves anyagban gazdag, agyagban gazdag, nagyon kicsi az átjárhatósága, és általában elmondhatjuk, hogy e, e, összehasonlítva a konvencionális gázzal nagy kiterjedésű földrajzi szempontból és ezek a telepek tehát, eh, és nagyon sűrű. Talán a legfontosabb, tíz évvel ezelőtt azt gondolták, eh, hogy eh, hogy nem igazán aknázhatok is gazdaságosan, viszont az elmúlt tíz évben a horizontális furásokkal egyre inkább az Egyesült Államokban előtérbe került, egy sor dolgot meg lehet említeni, nem fogok mindent elmagyarázni, az utánam következők talán még kitérnek erre, vagy a vitában megemlíthetjük. Akkor nézzük először a regenerálható, nem konvencionális forrásokat az egész világon. Nem tudom, mennyire jól látják egyébként a kék a már kitermelt gáz, azt hiszem a sárga és a második a konvencionális, második oszlop a konvencionális gázt jelenti, most nem látom pontosan innen, és a jobb oldali a régiókkal foglalkozik, ahol nem hagyományos gázok szerepelnek, és a palaggáz, a kék színű, a homokgáz, a tight gáz és a piros és a fekete pedig a metán, a széntelepekből kinyerhető metán. Nézzük meg regenerálható forrásokat, a palagáz és a konvencionális források nem túl jól feltártak. Egyelőre általában tudjuk, hogy hol vannak, de számos esetben feltételezhetjük, hogy gáz tartalmaz egy ilyen telep, de azt nem tudjuk, hogy mennyit lehet kinyerni egy-egy telepből. Az Egyesült Államok medencéiben vannak becslések, meglehetősen jók ezek más területeken, még sok a találgatás. Nagy számokról beszélünk. Tudom, itt igazából arról beszélünk, amely regenerálható, visszanyerhető. Nézzük meg az első pontot, a hagyományos és nem hagyományos gázokat, amit gazdaság is, gazdas, ez a duplája annak, a, amit a világon kinyerhetünk és ez igaz Európában is, a második és a harmadik oszlop Európával foglalkozik, nagyjából hasonló méretű. Európában általában palagázról beszélünk egyébként, sokkal inkább, mint hagyományos gáz. Na, nagyjából a duplája annak, ami elérhető hagyományos gázból, mint láthatják az Európa Európa viszonylag kicsi marad a világ többi régióihoz képest, ami a gáz forrásokat illeti. Ez a, a regenerálható forrásokat Európában jelöli. A visszanyerhető forrásokról van itt szó, tehát Európában ez az, amit egy jelentésből szedtünk ki, vettünk ki. Az Egyesült Államok Minisztériuma készítette ezt. Egyesült ki, az egész világon vizsgálják, hogy milyen palagáz előfordulás van. Vannak, vannak olyanok, amelyek itt nem szerepelnek, de mind, Adott esetben ez hasonló méretű, mint az itteni országok. A legfontosabb, hogy számos európai országban van palagász, de egyébként a világról is elmondhatjuk, ugyanezt rengeteg területen van palagáz, kevésbé koncentrált az elhelyezkedése földrajzilag, mint a hagyományos gáznak hogy a hagyományos gázban Oroszország a régebbi Szovjetunió, vagy közel kelet rendelkezik a legnagyobb előfordulással, és ugyanezt nem mondhatjuk el a palagázról. Ez egy globális kép, a következő 25 évről beszélünk 2035-ig. Nem kétséges, hogy a nem hagyományos gázoké a jövő. Itt láthatjuk a kékeket, a kék anyagot az a hagyományos, és nem hagyományos ennek a tetejére kerül abból indulunk ki, hogy egyre nagyobb részt hasít ki ma magából a nem hagyományos gáz a világon. Mint már elmondtam, a palagáz megoszlása számos országban található ilyen. Itt láthatjuk mindennek előtt különböző országokban található 25 következő 25 évről beszélünk az európai országokat, itt nem mutatjuk, mert ezt már láthatták, hogy ezekről azért globálisan viszonylag kevés van Európában a, a telepekből. Most szeretnék visszatérni röviden, ide az egységekről nem beszéltem, azok a mennyiségek, amelyekről itt beszélünk, ez billió köbmétert jelent, mint egy 20 billió köbméterrel rendelkezik Európa, a nem hagyományos gázból. A pillanatnyilag abból indulunk ki az Európai Unióból, hogy 500 milliárd köbméter van évente, tehát 40 évre elegendő. És hogyha ezt megdoplázzuk, tehát vesszük a hagyományos és nem hagyományos, akkor 80 éves időtávlatról beszélünk. vagy melyek azok a tényezők, amelyek az európai fejleményeket befolyásolják. Itt vannak a források, amelyekről már beszéltünk. Ja, hm, a jövőbeli termelést mi határozza meg? Ezek a legfontosabb dolgok, a gazdasági feltételek, például aztán vannak természetesen kereslet-oldali és környezeti kérdések, illetve a szabályozási oldala A gazdasági ügyeket előtten az emberek úgy gondolják, hogy a gazdaságos gázár az Egyesült Államokban a kitermelhető gáznál mint egy 6 dollár körül kezdődik. Itt abból indulhatunk ki, hogy Európában ez egy kicsit magasabb, Talán rögtön meg is kérdezhetjük, hogy milyen árak vannak az Egyesült Államokban, pillanatilag 4 dollárral járnak. Általában különböző tényezők játszanak ebben szerepet, az engedély, stb. És tény az, hogy a gáz és palaggázból sok nagyon komoly folyadékot is termel, és ez nagy számból összefügg az kőol, kőolajjal is, és az elmúlt években nem nőtt az olajára, és nem lehet kétséges az egyébként, hogy a gazdaságos ár Európában magasabb lesz, mint az Egyesült Államokban. Ennek különböző okai vannak, az ipari struktúra is ide tartozik, aztán mások a tulajdonviszonyok a föld esetében, aztán a környezeti ügyek megítélése is nagyon eltérő. Még nem tudjuk mennyivel magasabb, majd a kollégák erről beszélnek, lehet, hogy számokat is mondanak, de a következő 6-12 hónapban meg fogjuk látni az első kutak Lengyelországban termelni kezdenek ők az úttörői ennek a területnek, és akkor további adatokat is kaphatunk, és meglátjuk, hogy milyen a gazdaságos kitermelés ára. A kitermelhető ség aránya természetesen ez függ attól is, hogy milyen telepek vannak az Egyesült Államokban, már vannak első pontos adatok, de Természetesen ez összefügg a gazdaságossággal is. A kereslet nem lehet kétséges Európában. A környezet és a szabályozói oldal természetesen a több utánam szólók majd részletesebben beszélnek még erről. Csak hogy a keresletről is beszéljünk, nem lehet kétséges, hogy az egész világon a kereslet növekedése a következő 25 évben mindenek előtt a fejlődő országokból érkezik, Kína, India említhető, ez nem nagyon fog meglepni senkit annyira, és különböző 2035-ös forgatókönyvekből indulhatunk ki, láthatjuk, hogy mindenhol növekedéssel számolunk, de mindenütt, de mindenek előtt a fejlődő országok jelentkeznek. Van növekedés Európában is, ez egy olyan kép, eh, ahol konkrétan Európát látjuk, a kék szín, a gáz arany korszakából indul ki, és nézzük meg az importokat is, azok milyen százalékos arányt élnek el a kereslet oldalán. Itt láthatjuk, hogy növekedés lesz, de abból indulunk ki, hogy Európában termelnek ki majd palagázt. Ezt egyébként a következő kép is mutatja az egész világon. Vannak hasonló anyagok Európára nézve, de ezt nem tették még közzé. A legfontosabb az az, hogy van egy, a jelenlegi termelők lefelé fordulnak, csökkennek, ez a sötétkék szín, a hagyományos gázról beszélünk, tehát eh, sőt, meglehetősen gyors csökkenést láthatunk majd. Gáz persze termelni kell, és eh, nagyobb lesz a kereslet is, ezt, és ez azt jelenti, hogy a csökkenő, hagyományos eh, mezők, meglévő mezők mezőket fel kell váltani, éppen ezért a helyükre lépők majd felvállalnak. Aztán van egy világos kék mező, aztán egy középkék mező, ezek azok a mezők, amely telepeket, amelyeket még meg kell találni, ez persze sokkal kisebb, hiszen azt is tudjuk, hogy Európa a hagyományos gázban nem túl gazdag, és láthatjuk, hogy a nem hagyományos, az inkonvencionális gázok milyen szerephez juthatnak Európában a, elég gyorsan növekszik a palagáz és a nem hagyományos gáz aránya, de nem tudja teljesen felváltani a hagyományos gázoknál, a gáztermelésnél a, a kiesést, ezért az import egyre nagyobb szerephez jut majd Európában. Nézzük a környezeti aspektusokat, erről sok vita folyik, sok minden elhangzott ezzel kapcsolatban már a médiában is, sok mindent lehetett olvasni. Az Természetesen a technikával, a műszaki oldalra foglalkoznak sokat, amire szükség van, hogy kitermeljék ezt a gázt. Ez egy több lépcsős repesztés, hidraulikus repesztéses technológia, és ezzel kapcsolatban vannak aggályok, például a víz felhasználás, aztán a üvegházhatás okozó gázok, aztán a föld felhasználása, és akkor egy sor nagyon sok kutat nyitnak egyébként az ilyen termelés mellett, ez egyre nehezebb egyébként az Egyesült Államokban is az ellenzések azt mutatják, amit mi elvégeztünk, és gondolom, hogy mások ezzel foglalkozni fognak ma délután még. A szabályozási és ipari legjobb gyakorlatokból kell kiindulni, és ekkor mérsékelni lehet a környezeti aggályokat. Ezt nem sikerült mindig kezelni megfelelően az Egyesült Államokban, de Európában erre figyelnünk kell. A legjobb gyakorlatok használata, alkalmazása, a palagáz lent látható, hogyan használjuk fel a zöld a termelés során keletkező emisszió, és a jobb oldalon látható a palagáz, a legjobb gyakorlatok. És hogyha az ember nem figyel, akkor nagyon komoly eltérések alakulhatnak ki. Például a kiszabaduló gázt is fel lehetne használni. Csak röviden majdnem az utolsó slide. CO2 kibocsátás, hogy a gáz ágazatnál a gáz a kibocsátáshoz hozzájárul, de azért nem egészen így van ez, mint sokan gondolják. Van egy standard, és van egy gáz forgatókönyv, hogyha a gáznak az aranykora következik láthatjuk, hogy növekedés alakul ki a CO2 kibocsátásnál, magasabb a kereslet, aztán egy sokkal kevesebb szént használunk fel, vagy szenet használunk fel, az egy végeredmény pedig nagy eredmény nem jön ki ebből. Végül pedig Összefoglalásképpen szeretném elmondani, hogy néhány héten belül közzé teszik a 2011-es World Energy Outlookot, és biztos vagyok benne, hogy nagy érdeklődés mutatkozik iránta, és akkor a legújabb számokat is közölni tudjuk. Remélem, hogy a lengyel kollégák részletesen beszámolnak a lengyelországi új kutakról. Köszönöm szépen bedanke mich herzlich. Ähm, Nagyon köszönöm a tájékoztatást, Besson eh, úr, és eh, nem is tartunk szünetet, rögtön tovább megyünk a következő előadásra. Gazdasági, pénzügyi eh, szempontokról fogunk beszélni. Karabula urat hallgatjuk meg, aki a PGNIG Lengyel Olaj és Gáz Társaság alelnöke. Kérek mindenkit arra, hogy tartsuk be az időt, de úgy látom, hogy Pütikofer úr jó, nem most kér szót, hanem rákerül a listára, és elsőként kap majd szót a hozzászólások között. Hölgyeim és uraim, köszönöm a meghívást. Volt már lehetőségem arra, hogy Lengyelországban június 27-én néhányukkal beszélgetéseket folytassak arról, hogy a palagázzal kapcsolatban hol is tartunk Lengyelországban. De először a cégemről, a Pigenik cég egy lengyel Lengyelország vezető integrált gáz és olajcége, Oroszországból a Gazpromtól importálunk gázt, és tárolunk, természetesen betartjuk az Európai Uniós tárolási szabályokat az, az tovább szállítást nem a mi cégünk végezi, hanem egy teljesen más cég, az, amelyik a magas feszültségi vezetékek üzemeltetésért felel. Az elosztásban részt vesz hat regionális cégünk, természetesen megtörtént az unbundling, részt veszünk az elosztásban, 6 millió lengyel családhoz jutottunk el gázt. Néhányan talán minket a Nemzeti Olajtársaságnak hívnak, hiszen eh, több mint 72%-a a eh, részvényeinknek eh, állami kézben van, 27,5%-ot pedig a tőzsdéken forgatnak, 9 milliárd dollár jelenleg a részvénytőkénk. Nézzük meg, hogy a palagáz mennyire versenyképes kereskedelmi gazdasági szempontból. Most az ipar szempontjaiból próbálok meg néhány gondolatot felvázolni. Chris eh, Stig eh, Christopher 2010. októberében a következő fő kihívásokról beszélt, hat eh, pontot említett meg, és nem csak a pénzügyi megvalósíthatóságról vagy jövedelmezhetőségről fogok beszélni, erről most csak az előadásom utolsó részében lesz szó, hanem én a környezetvédelmi aggályokkal kezdem. A legfontosabb eh, az, hogy eh, ugye mi tisztában vagyunk a pikniknél azzal, hogy környezetvédelmi kockázatok vannak, de nagyon fontos, hogy megfelelő jó módon kommunikáljunk a közvéleménnyel igen, Lengyelországban végeztünk már között repesztést. 2010. július 18-án hajtottuk végre az első hidraulikus között repesztést Lengyelországban, Mark Kovola 1-es kútnál, nem volt ez nagyon sikeres sajnos. 2011. szeptember 18-án a Lubocsino 1-nél sikeres volt a próbafullás, és itt már ki is szabadult gáz, erről majd később mondok még néhány szót. Van még egy cég, amelyik aktív és ugyancsak sikeresen végez horizontális fúrásokat. Ennyi van eddig egyelőre Lengyelországból. Tíz kút van, amelyben palagázkitermelést szeretnénk folytatni, és amikor eh, a közvetrepesztést elvégeztük, akkor három kutnál dolgoztunk. Most nézzük meg, hogy eh, kereskedelmi szempontból ki eh, gazdaságos lehet-e a palagáz kiaknálása. Nagyon sok konferencián vett részt a cégünk, de fontosabbnak tartjuk azt, hogy a helybeliekkel konzultáljunk, egyeztessünk, akár gazdálkodókkal is, akiknek a tulajdonában van a föld. Mi megvásároljuk, vagy béreljük tőlük a földet. Itt három képet látunk, amikor találkozunk ez a helybeliekkel, és nagyon sok mindent elmagyarázunk nekünk, ami összhangban van a munkánkkal, és természetesen nagyon sok kérdést kapunk a hidraulikus repesztésről. Nagy örömmel válaszolunk minden kérdésre. Mi a legfontosabb? Mióta utoljára találkoztam önökkel idén, június 27-én, Azóta megszerveztem a Markovolai találkozót. Ez azért fontos, mert egy év után tértünk vissza, tehát a közvetrepesztés, a próbafúrás után egy évvel visszatértünk, és megmutattuk a helybelieknek, hogy hogyan lehetett eh, helyreállítani a területet. Elmondtuk azt, hogy eh, vissza fogunk térni, hogy eh, visszatérünk más lengyel régiókba is. Azután szeptember 7-től 9-ig Krinicában volt egy másik találkozó, ahol a széles körű, a szélesebb közvéleménynek el, megmutattuk, hogy milyen eszközöket használunk fel a közvetrepesztéshez. Ezután szeptember 29-én Lubocsinóban megint csak találkoztunk a helybeli közösségekkel, elmondtuk, hogy mik a terveink a következő hónapokban, mit fogunk tenni a horizontális több rétegű között eh, repesztési technológiával. Lengyelországban ugye felmerült először is a kérdés, hogy eh, legyen-e eh, palagáz kitermelés vagy sem. Nos, erre a következő választ adjuk. Általánosságban a lengyelek 73%-a támogatja a palagáz kitermelést. De természetesen mindig felmerül az a, ké, az a kérdés is, hogy hát csak bárhogy persze, igen, csak ne az én közelemben, ugye ez a Not in my backyard, ez mindenütt így van, de Lengyelországban 50, több mint 56 százalék azt mondja, hogy még akkor is támogatom a palagáz kitermelést, kitermelést, hogyha ez olyan területen, akár az én tulajdonomban lévő területen történik. Ez nagyon biztató számunkra. Most nézzünk egy következő kérdést, technológiát hogy műszakilag is kicsit jobban értsék, hogy miről van szó. Mi a Pignik cég a Best Available technology alkalmazza, tehát a legjobb rendelkezésre álló technológiát, és a Halliburton-től kapunk támogatást. Egy hónappal ezelőtt a Halliburton E, Németországból eljött Lengyelországba, és e, ők végezték a hidraulikus e, repesztést. Itt a részletekre nem kívánok kitérni, csak annyit mondanék, hogy 1600 köbméter vizet szivattyúztunk be egy kútba, ami 3000 méter mély volt, 210 percig tartott ez az egész, mindent a tervel és a legjobb rendelkezés álló gyakorlattal összhangban végeztünk el, semmilyen környezetvédelmi káros hatás nem történt. És még egy dolog, a repesztés, amit Markovolában végeztünk egy évvel ezelőtt, ezt a lengyel környezetvédelmi eh, minisztérium ellenőrizte, ezt auditálták. Erre általában nincs szükség, de miután eh, igazolni, ellenőrizni akarták, hogy minden rendben történik-e, és hogy amit mi csinálunk, az tényleg eh, minden szempontból kifogástalan, e, elkészült ez az audit, ez az ellenőrzés, és ennek az eredménye teljesen egyértelmű volt, minden jogszabályt e, betartottunk. E, Lengyelországban egyébként 103 jogszabály, különböző rendelkezés szabályozza a gáz azután van bányatörvényünk, ami más, mint a többi ország, különösen más, mint a kanadai vagy az amerikai bányatörvény. De szeretném még egyszer kihangsúlyozni, sor került erre az auditálásra, lényeg legkülönbözőbb 103 eh, jogszabálynak mindegyiknek eh, tökéletesen megfeleltünk néhány mérnöki munkával kapcsolatos műszaki kérdésre is szeretnék most kitérni. Két észrevételt hagy tegyek. A technológia, a közvetrepesztés természetesen egy nagyon kifinomult, szofisztikált technológia, nagyon nagy nyomáson dolgozunk. 360 bárnyomáson történik a víz szivattyúzása, de Lengyelországban ilyen kifinomult technológiát már régóta alkalmazunk a hélium előállításakor. Európában Lengyelország az egyetlen üzem odolánokban, ahol héliumot állítunk elő, és ott rendkívül alacsony hőmérsékleten folyik a munka. Tehát ha valakinek kételje lenne azzal kapcsolatban, hogy képesek vagyunk-e a nagynyomású hidraulikus repesztést kézben tartani, akkor erre azt mondom, Mondom, hogy igen, képesek vagyunk rá, mert már 30 éve vannak tapasztalataink ultra alacsony, rendkívül alacsony hőmérséklettel a héliummal kapcsolatban. Most nem kívánok arról beszélni, hogy a héliumot mi mindenre használjuk fel a világban, de csak hét olyan ország van, amik azt mondhatja, hogy igen, mi hélium előállítók vagyunk, Lengyelország az egyik ennek a hét országnak. Emellett együttműködünk egyetemekkel, tehát az első lépést már megtettük, létrehoztuk egy konzorciumot a vezető Krakói Műszaki Egyetemmel, együtt működünk a Varsói Műszaki Főiskolával és a Krakói Műegyetemmel is. Miért tesszük ezt? Azért, mert szeretnénk fejlődni, szeretnénk többet tanulni, és remélhetőleg már nagyon hamar részt venni egy olyan programban, amelyben más országok is részt vesznek majd, más európai országok. Ez egy kutatási program, amely eh, természetesen majd Európai Uniós pénzügyi támogatást is eh, kap. Még egy dolgot a szolgáltató cégekről. Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy Európában eh, még nincs ilyen cég, akik képesek ilyen repesztéssel kutakat fúrni, de egy kanadai cég már érdeklődik, és felmérséget végzett Lengyelországban. És a hatodik pont ebben a témakörben természetesen a gazdasági szempontok. Nézzük meg a számokat. Mindenek előtt elhangzott már, hogy a pala gázzal kapcsolatban. Először az USA-ban kezdtek ezzel lehatóan foglalkozni, Megnézzük, hogy az LNG a cseppfolyósított földgázára hogy alakult. 500 milliárd köbmétert termel az USA palagátból, de nagyon sok elengét is importálnak, és 12-14 dolláros áron kínálták ezt nekik, és azt mondták, hogy nem, mi gazdag ország vagyunk, nem fogunk, nem vagyunk hajlandók 12-14 eh, dollárt fizetni, és ezért elkezdték a palagáz kitermelést eh, terjeszteni, aminek következtében 6 dollárra csökkent le most már az eh, ár. És ami különösen fontos, az az, hogy az Egyesült Államoknak most már nem szorul rá nagyon költséges LNG importra. Nézzék meg a narancssárga görbét, ezt Japánt mutatja. Japánban itt látják az LNG árának a csökkenését, de ez csak 2008 és 9-es válságnak betudható átmeneti csökkenés volt csupán. Ha azt nézzük meg, ugye, hogy mi történt Fukushima után, és a cunami, vagy a földgázak után nyilvánvaló az összefüggés. De nézzük meg ezt a, e, az ábrát. Itt mindenek előtt látják ezt a visszintes vonalat, ez jelenti március 11-ét, március 11-én volt a e, japán földrengés, e, vagy cunami. És mi történt? A zöld görbe 10 dollár per 1 millió BTO fölment 60-ra eh, eh, egy nap alatt, 16-ra egy nap alatt. És eh, március 15-én a cunami után néhány nap a hosszú távú szerződéseknek köszönhetően stabilizálódott ez, ez az ár. Néhány perc múlva még másról is beszélni fogok, de most a közeljövőbeli árakat, ha megpróbáljuk prognosztizálni, mondjuk 2014-ig, sajnos nincsenek teljesen megbízható prognózisok 2014 utáni időszakra. De még itt is látjuk, hogy a német piacon 12 dollár per millió BTU fölött lesz az ár, és az Egyesült Királyságban lesz ez kb. 10. Az Egyesült Államokban a Henry Hub kereskedelmi helyen, ez nem virtuális, hanem egy fizikai hely, itt már 6 dollárra ment le az ár, tehát kétszeres a különbség, Amerikában 6 dollár, Európában 12 és emiatt tényleg komolyan kell gondolkoznunk a palagázon, ugyanis ilyen a gáz ára soha nem alakult így, hogy ekkora legyen a különbség Amerika és Európa között. Kicsit visszatérnék Japánra. Ahogyan említettem, március előtt, januárban, februárban Japánban, illetve Európában, az Egyesült Királyságbeli kiegyensúlyozó pont, illetve a japán-koreai piacon az ár 10 dollár volt. Most itt látjuk a Mitsubishi Corporation ábráját, hogy ők tudják, nagy LNG kereskedelmet bonyolítanak le, és itt 16 dollárt is meghaladta az ár. Ma pedig 17,5 dollárnál tartunk már. és fél millió per millió BTU. Tehát 6 hónap alatt ennyire drámaian megváltozott a helyzet. A kérdés az, hogy megengedhetjük magunknak ezeket az árakat. Japán lehet, hogy igen, mert gazdag ország, de hát Lengyelország nem. Mi nem vagyunk gazdag ország, még nem vagyunk gazdagok, és hát kicsit mindenképpen javulni kell a helyzetnek. Nem elég az árakról beszélni, attól is beszélnünk kell. Nagy különbségek vannak, hogyha nőni fog továbbra is a gáz iránti kereslet, hiszen az energia iránt is nyilván a nőni fog a kereslet, akkor hogy tudjuk ezt a hiányt betölteni 2030 után? A e, palagáz nem az egyetlen megoldás, e, ez nyilvánvaló, de adjunk e, esélyt a palagáznak és itt Európában rendelkezünk készletekkel, nem csak Lengyelországban, ugye láttuk a lengyel adatokat, de Franciaországban is nagy lelőhelyek vannak. És az elmúlt néhány hétben az Egyesült Királyság is bejelentette, hogy még nagyobb lelőhelyeket találtak, mint a lengyelországiak. Tehát adjunk esélyt a palagáznak. Nézzünk meg néhány elemzést. Itt a Chevron McKenzie elemzésére apolva készített egy elemzést, és felvázolta az ár alakulását, mit, mennyibe kerülne a gáz Lengyelországban, a palagáz kitermeléssel 8-8,5 dollár, és 4 milliárd köbméter, vagy akár 2020 100 milliárd milliárdra is fel tudnánk futatni a termelést. Mert nem versenyzünk a Gazprommal, az oroszokkal, nem akarunk a, a, a napenergiával, vagy a szélenergiával konkurálni, csak a gáz iparágon belül van egy űr, amit ki kell tölteni. Az utolsó, természetesen szintén nagyon fontos kérdés, a néhány szakpolitikai kérdés. A Pignik Lengyelországban egy kis kampányt indított. Azt mondtuk, hogy ne oltsuk ki a remény lángját. 140 órás ez a kampány, múlt szerdán indítottuk el a kampányt, és több mint 16 ezer szavazatot gyűjtöttünk össze olyan engyelektől, akik azt kérik, hogy ne történjen semmi olyan intézkedés, amivel leállítanánk Lengyelországban a palagáz feltárását és kitermelését. És végül pénzügyi hatások, itt um, kiadtak egy tanulmányt uh, a Barnett Shell az Egyesült Államokban a legismertebb uh, uh, lelőhely, 9 millió láb nyit termeltek itt ki, rengeteg munkahelyet teremtettek. Nem tudom tovább ismertetni, hogy mennyi pozitív hatása volt ennek. Csak annyit, nagyon fontosak a pénzügyi következmények, hatások. Hogyha azt látjuk, hogy Európa 280 milliárd gázt importál 2030-ig, 98 milliárd, 98 milliárd dollárt fogunk költeni, vagy ha azt mondjuk, hogy ma az import 10 milliárd köbméter, és csak 10 dollár per millió BTU-val számolunk, akkor minden évben az unión kívül Három és fél milliárd dollárt költünk el fölöslegesen, ezt meg tudnánk változtatni. Tehát ha úgy teszik fel a kérdést, hogy jó lesz-e a palagáz Európának, természetesen igen, a klímaváltozással kapcsolatban is, ugye csökken majd a szélfelhasználás, a szélmeghajtás erőmű, széntüzelési erőművek, javul az energiabiztonság, és ez megfizethető energiaforrás. Adjunk tehát magunknak esélyt, hogy elérjük mindezt. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, és már is megadom eh, Erik Vaughan úrnak a szót, eh, aki az Egyesült Királyságból érkezett eh, Chief Operating Officer a Cardigala cégnél. Kérem, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt, öné a szó. Okay, I'm Eric Vaughn. I'm the Chief Operations Officer of Quadrilla Resources. Uh, so I'll tell... Szeretettel üdvözlöm Önöket. Barriers uh, a nevünk, és uh, el szeretném mondani, hogy mi a helyzet a fejlődéssel, illetve a gazdaságra gyakorolt hatásunkról is szólnék néhány szót. A Quadrilla Resources Egyesült Királyságban ö, található cég, ö, magáncég vagyunk, 2007-ben alapultunk. Eddig két kutat fúrtunk az Egyesült Királyságban, és ö, most ö, fúrjuk a harmadikat. Ö, 6500 négyzetkilométeren van engedélyünk az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Lengyelországban és Európa más országaiban vertikálisan integrálódott cég vagyunk. Mikről is hallunk általában, amelyek a fejlődést gátolják? Amit korábban is említettem, az emberek azt gondolják, hogy nincs megfelelő berendezés, infrastruktúra, aztán más a, lakó, a lakók sűrűsége, mint Észak-Amerikában, aztán nem próbáltuk még ki a technológiát, aztán milyen kör, környezeti hatásokkal kell szembenéznünk, felmerülnek persze a közvélemény bizalmának kérdései is, talán nincs elég gáz, ami garantálhatja a fejlődést, tehát ezek azok a problémák, amik felmerülnek. Aztán, hogyha meg gondoljuk ezeket a dolgokat, el kell mondanom, hogy mi megvásároltuk a saját berendezésünket, Európában, Kanadában elsősorban 9 hónapig tartott, hogy megkapjuk a berendezések egy részét, de hát vannak olyan szállítóink, akiknek segítségével olcsóbban tudunk gazdálkodni, mert különböző helyekre szállítjuk a berendezésünket, még pedig olyan területekre, ahol a legjobban felhasználhatók. Legyenek azok Lengyelországban, az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában. Itt próbáltuk a legfőbb fúrással foglalkozó cégeket megkeresni, és ezekkel vettük fel a kapcsolatot és kettő ilyen van, amely Európába szállítja a, a kőzet szükséges berendezéseket. Itt egy 30 méter magas kút található Olaszországban, itt egy másik kép, különböző tároló berendezésekről, amelyekben vizet tárolunk, ugye ez egy kicsit más Észak-Amerikában ilyen jellegű dolgokkal foglalkozni, közvetet repeszteni, mint Európában. Láthatják, hogy itt függőleges tárolókról van szó, illetve láthatják azt is, hogy milyen berendezéseket használunk még. Aztán ugye felvetődött a népsűrűség kérdése. Nyilván Európában nagyobb a népsűrűség, mint Észak-Amerikában. Tehát hova tesszük ezeket a kutakat? Nyilván modern technológia áll rendelkezésünkre ma már, több kúttal dolgozunk, és megint csak modern ö, hálózatra van szükség, ö, olyanokra, amelyek csendesebben ö, üzemeltethetők, És nyilván, hogyha viszont még további zajvédelemre van szükség, akkor zajvédő falakat is építhetünk. Ez az Egyesült Királyságból származik ez a kép, és láthatják, hogy itt nincsen népsűrűségi probléma, legalábbis ezen a képen. Ezt a képet is mutatjuk mindig. A kritikusok általában ezt mutatják, hogy mi a helyzet, hogyha ilyen tevékenységhez fogunk, de hát ez messze nem igaz. Még hogyha így is furhatnánk Európában, egyáltalán nem lenne gazdaságos egyetlen egy kitermelő cég számára sem. 4-600 ezer dollárba kerülnek ezek a fúrások, úgyhogy nem is akarunk ö, gyakorlatilag itt összesűríteni semmit, hogyha megtehetünk mást is, mint megoldást. Hasonló fejleményeket láthatunk az Egyesült Királyságban. Megpróbálok rámutatni arra a területre, amit szeretnék. A felső bal sarokban a folyó mellett, illetve középen az I betű, az E betű magasságában, aztán jobbra fönt a világos területen van egy kis ö, négyzetes ö, terület. Gyakorlatilag ö, több kilométerre találhatók ezek a területek egymástól, legalább háromra. Aztán sokszor felvetődik az a kérdés, hogy gyakorlatilag ez a közvetrepesztéses technológia teljesen új, még sosem próbálták ki. Hát ez nem így van, mert már több mint 6 éve, 60 éve működő technológiáról van szó, és az Egyesült Királyságban, Hollandiában is legalábbis a 80-as évek óta már használják ezt a technológiát, de hát azt mondják, hogy ez másfajta technológia volt akkor, mint amit most használunk. Nyilván a 80-as, 90-es években ö, hasonlóképpen jártunk el, ö, nyilván tanulmányok készültek a hidraulikus kőzetrepesztésről azóta, és ö, azóta is vizsgálják ezeket a technológiákat. És nem találtak semmiféle talajvíz szennyezési problémát a hidraulikus körrepesztéses módszer következtében. Balra fönt láthatják az első olyan ö, körrepesztéses vállalkozást, amelyben én részt vettem. Ez Ohio-ban 1981-ben volt, jobbra lent pedig az Egyesült Királyságban 92-ben az első ilyen európai jellegű munkám. Persze aztán a környezetre gyakorolt hatás is sokszor felvetődik. Mondják, hogy más a helyzet Észak-Amerikában, mint Európában, hogy a felszínre milyen hatással van, hogy szennyezheti a talajvizet, gyakorlatilag a helyszínek alá mindig valamilyen védő e, eszközöket helyezünk el, és így nincs semmiféle szennyezés modern fúró rendszereket használunk, és az Egyesült Királyságban állandóan figyeljük, hogy hogyan keletkezik a gáz, hogy ne legyen szivárgás. A felszín védelme érdekében, és főleg a talajvíz védelme érdekében megfelelő technológiát használunk, a legjobb gyakorlatot követjük, és legalább három rétegű szigetelő réteget használunk, és ez megtalálható a három különböző mélységben. Úgyhogy mielőtt még bármit is csinálunk, mindenféleképpen az előzetes intézkedéseket kell foganatosítani. Aztán nyilván felvetődik a környezetvédelmi hatásokon kívül a közvélemény bizalmának kérdése. Gyakorlatilag a weboldalunkon megtalálható minden adat azzal kapcsolatban, hogy milyen anyagokat használunk, milyen vegyi anyagokat használunk, akár a fúrás, akár a közetrepesztés során nyilván engedélyhez kötött az Egyesült Királyságban például. Rendkívül nyitott a politikánk a helyi lakosokkal szemben is. Több száz alkalommal szerveztünk helyszínlátogatásokat, a helyi gazdálkodók, a kormány képviselői, környezetvédő szervek látogattak el a különböző helyszíneinkre, hogy megmutathassuk nekik, hogy milyen intézkedéseket hozunk, hogy védjük a környezetet. Aztán felvetődik az is, hogy mennyi víz felhasználására van szükség a palagáz kitermeléséhez gyakorlatilag kevesebbet használunk fel a vízből, mint például az atomenergia, az atomerőművek, vagy pedig a szén kitermeléskor. A többi energiarendszerhez képest sokkal kevesebb a vízfelhasználási igényünk, és sokszor azt mondják, hogy éveken keresztül folyamatosan rengeteg vizet használunk. Hát ez nem egészen így van, mert nem hosszú ideig történik a vízfelhasználás, hanem nagyon rövid ide alatt. És persze, mivel újra felhasználjuk a vizet, ezért nem kell a szennyvíz elhelyezéséért, vagy annak felhasználásáért fizetnünk pluszban. Aztán azt hiszem a legtöbb modern cég ma már ugyanúgy visszacirkuláltatja a vizet, mint ahogy mi. És sokkal jobban ketté tudjuk választani a gázt, illetve a vizet. Nyilván nem akarjuk azt, hogy a gáz az atmoszférába kerüljön, nem akarjuk, hogy szivárgás legyen, nem akarjuk, hogy csak úgy felszabaduljon a gáz, úgyhogy mindent megteszünk ennek elkerülése érdekében. Itt látható egy pár adat a weboldalunkról. Láthatják, hogy milyen vegyi anyagokat használunk. Lehet látni azt is, hogy a több rétegű szigetelés hogy néz ki, ez is a, a rajzon világosan érzékelhető. Itt a szeparátor a bal felső sarokban, illetve néhány tároló. Láthatják, hogy ez a víztartó membrán, ami a másik képen látható, hogyan védi a talajt és gyakorlatilag az esővizet is össze tudja gyűjteni, és fel tudjuk használni ezt is. Aztán gyakorta felmerül egy másik dolog is, hogy nincsen elegendő forrás a palagázból, tehát nem kéne velük foglalkoznunk. Az Egyesült Királyságban a Bowland vidékén rengeteg van, gyakorlatilag nem tudjuk pontosan, hogy mennyit tudunk kinyerni az adott területről, addig, amíg a közvetrepesztést el nem végezzük. Akkor tudjuk csak, hogy pontosan mennyi gáz tudunk kinyerni. Azonban a tesztek alapján nagyjából most már elég jó az elképzelésünk erről. Itt látható, hogy mennyi engedélyen rendelkezünk az Egyesült Királyságban. Ezek a kék vonalak azt mutatják, hogy hogy tudjuk kiszámolni azt, hogy összesen mennyi palagáz áll rendelkezésünkre. Van egy olyan cégünk, amely a projektek gazdasági hatását tanulmányozza. 400 kút volt az alap, 9 éves időszak alatt olyan 5600 munkahelyet teremtettünk ez alatt az idő alatt. A csúcsidőszak 2016 és 2019 között lesz valószínűleg, és ez 6-7 milliárd eurót termelhet Úgyhogy gyakorlatilag a kormány, hogyha felhasználja ezt a lehetőséget beruházásra, akkor vissza is nyerheti a beruházott összeget. Itt láthatják az első Egyesült Királyságban ásott kút eredményét, gyakorlatilag még egy pár kút fúrására van csak szükség, és előbb-utóbb elérjük a, a megfelelő gázmennyiséget. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Dank, darf mich bei den Köszönöm szépen az előadóknak. Egy kicsit át kell alakítani a helyzetet, hiszen újabb három előadó következik. Köszönöm szépen. Verlieren wir auch mal Zeit. Würde der 19. Okay. Ja. Darf nochmal bitten wirklich, dass... Akkor most tényleg azt kérem már, hogy eh, a az egyeztetett időn belül maradjunk, mert akkor kevés idő marad a kérdésekre. Most ez nem rossz indulat részemről, hanem kérem, hogy tartsák be az időt, mert ezt egyeztettük. Három további hozzászólás van a jövőbeli technológiák, a fejlesztések. Három különböző urat hívtunk meg, különböző pozíciókból. Mr. Robert Howard az első előadó ebben a szekcióban, New Yorki professzor. Parancsoljon, mindig a szó. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy beszéljek önökhöz. Örülök, hogy eljöttem önök közé az Egyesült Államokból. Egy néhány témát szeretnék felvetni. Tudósként milyen fejleményeket látunk az Egyesült Államokban. Először nézzük meg a környezeti dolgokat, az, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása a palagáz kapcsán kerül szóba itt a legutóbbi előadással vitatkoznék, mert én úgy gondolom, hogyha megnézzük a fejleményeket az Egyesült Államokban, a palagáz technológiája meglehetősen nagyon új technológia. Ez egy nagy szakértelmet igénylő, nagy távolságú forrás, és láthatjuk, hogy szivárgóvízzel foglalkozni kell nagyon hosszú ideje használnak ilyen technológiákat az Egyesült Államokban, az olaj- és gázbányászatban a refesztéssel, de ez új dolog a palagázban. Minden esetre az első átlagosan 20 millió literes felhasználás van kutanként, 12-16 kútról beszélünk egy környezetben, akkor ez azért sok vizet jelent. És régebben, tehát hagyományos módszerekkel 300 ezer litert használnak, és egyre nagyobb mennyiségű folyik vissza a felületre, és természetesen ki kell nyerni a vízből a különböző anyagokat is. Természetesen maga a folyamat új, 16 fur, kút van egy-egy helyen, és az Egyesült Államokban ez egy új technológiának számít. Az elmúlt három-négy évben, mondjuk öt évben kezdik ezt általánosan használni. Ez azt jelenti, hogy a legtöbbünk számára ez új a tudósok számára is. Ezért a pillanatnyilag tanulmányozzuk a környezeti következményeket. Az első ilyen dolog, amit tudományosan vizsgáltak, csak az elmúlt 6-7 hónapban került publikálásra. Nézzük meg a helyi légszennyezést a gépek miatt, a benzin, a gázolaj, a szénhidrogének kerülnek a levegőbe, és a felületi vizek, a talajvizek szennyeződése is nagyon jelentős, és a legnagyobb probléma hogy mi van a hulladékkal, a repesztés következtében kilakuló hulladékkal. Természetesen újra kell hasznosítani ezt az Egyesült Államokban, de hát ez nem olyan könnyű. Hogyha Pennsylvániát vesszük például, mint ott egy százszázalékos recyclingról beszélünk, és a kalkulációk viszont azt mondták, hogy 2,6%-os a, az arány, amit sikerül elérni. 2010-ben Pennsylvániában a jelentős mértékben ezek az anyagok visszakerültek a csatorna hálázatba és a felületi vizekbe, ezért ez nagyon komoly problémát jelentettek. Pennsylvániában betiltották ezt, és most nem tisztítja az ipar ezt, han, hanem egyszerűen azt mondják, hogy munkahelyeket kell teremteni a recycling területen. Ha megnézzük, hogy metánnal szennyezzük a talajvizet, és a az üvegházhatást okozó gázokat kell még kezelni. Nézzük meg, hogy egy fotót készítettünk, vala ég a víz a csap előtt, metán szabadul ki, a, valóban nehéz elképzelni, hogy mit is látnak. És természetesen foglalkozni lehet ezzel, a kérdése a Nemzeti Tudományos Akadémia négy kiváló tudósa vizsgálta a kérdést, és példákon keresztül vizsgálták a metán tartalmat a ivóvízben, és a, nézték, hogy ez milyen messze van a következő kúttól, gázkúttól, és valóban ez egy természetes biológiai hatás. És hogyha egy kilométerre lenne ez a következő úttól Pennsylvaniában is ez volt a helyzet, akkor a tanulmányok azt mondhatják, hogy 75% az esélye annak, hogy magas metántartalom alakul ki. És ez bizony az ipari tevékenység következménye. Arra mutatnak rá az adatok, hogy igen, is a feltételezések alátámasztást nyernek. A e technológiának ez egy velejárója. Nézzük meg a következő képét, ez egy ipari kép, amely bemutatja, hogy hogyan működik a mechanizmusuk, hogy a metánt kivezessék a felületre. Különböző mechanizmusokat használnak, és a tanulmány azt mutatja, hogy mitől, hogy természetesen az eredmény az, hogy nagy mértékű szennyezés alakul ki. Most nézzük már az üvegházhatást kibocsátó gázokat, ez a saját futatásaimból indul ki. Kollégákat is igénybe vettem, és egy életciklus elemzést készítettünk, hogy milyen lábnyomot hat, hagy maga után a, a fajta technológia a palagázbányászatban. Egy áprilisi kutatási eredményt láthatnak. Itt vannak az eredmények, az, a Nature-ben tettük közzé három héttel ezelőtt az eredményeket, onnan másoltam ki ezt a grafikont. Amit látunk, az a fekete a széndiokszid kibocsátás különböző üzemanyagoknál, a, a palagáz, baloldalt hagyományos gáz, és szerepel itt még a szén, illetve a dízelolaj itt egy energiaegységre vetítve kapjuk meg a kibocsátásokat, ilyen értelemben a természetes gáz és a palagáz a legkisebb kibocsátást mutatja. De ha nézzük meg a metánt, az ásványi gáz az általában metán, és egészen kis szivárgások is nagyon komoly üvegházhatást okozhatnak ebben az esetben és ez a rózsaszín vagy lilás szín, amit látunk, a metán befolyása az üvegházhatást okozó gáz lábnyomra. És általában ez jelentéktelen a széndiokszidhoz képest, de az el... itt látjuk, hogy milyen kibocsátás keletkezett. Itt láthatjuk, hogy becslésekből indulhatunk ki. Még alacsony becslés mellett is a palagáznál a metán kibocsátás igencsak magas, és természetesen ez még növekedhet. És még az üvegházhatást kibocsátó hatás nagyobb, mint az olaj vagy a hagyományos gáz esetében, a palagáznál. És ez szerintünk magasabb egyébként, mint az ipari szabvány. Természetesen a az adatok meglehetősen korlátozottak, ami alapján megcsináljuk ezeket a kutatásokat, korlátozott a dokumentáció is. Mi a legjobb adatokat vettük igénybe, mindent igyekeztünk megnézni, de hát vannak még kérdések. Most nézzük meg az időkeretet, a felső kép azt mutatja, amiről már beszéltem az imént. A Nature magazinban szereplő adatokat mutatja ez ez egy 20 éves időkeretet mutat, az alsó pedig egy 100 éves időkeretet mutat, és minél hosszabb időből indulunk ki a metán, annál kisebb szerephez jut, mert a széndiokszidhoz képest nem marad meg sokáig az atmoszférában a metán, nagyjából 10 év után kezd lebomlani, és ez, ugyanez az adat 100 év a széndiokszid esetében, de ennek ellenére a globális felmelegedésben a metán nagyon fontos szerephez jut. Ezt mutatja egyébként a tanulmány is. Hosszabb távon is láthatjuk, a palagáz se nem sokkal jobb, se nem sokkal rosszabb a lábnyomát tekintve. Természetesen, mint már mondtam, a rövidebb időkeret a fontos. Miért? Mert a klímaváltozással foglalkozó tudósok nagyon aggódnak, hogy lassan a klímaváltozás rendszerében átlépünk egy határt a következő két évtizedben, mondjuk 20-30-40 éven belül átléphetünk egy pontot, ahol már nincs visszaút, és olyan helyzetbe kerül a klímarendszer, amelyet mindenképpen el kéne kerülni, és ennek hatásai vannak a társadalomra. Egyszer nem tudunk onnan már csak úgy visszafordulni, mint már mondtam. Tehát mindenképpen óvni kell attól, hogy eljussunk ebbe a helyzetbe. A sor mechanizmus megváltozik, az óceánok cirkulációja, körforgása komoly változások alá esik és ez nagyon riasztó képet fest elénk, de hozzátartozik, hogy a sarki területek is elkezdenek olvadni, a metán szabadul fel, felgyorsul az egész folyamat, ez mindenképpen súlyos nehézségeket okozhat, éppen ezért figyelnünk kell, nem csak a nagyon hosszú távú lábnyomra, hanem a rövid, nyám, rövid távú hatásokra is, és ilyen szempontból a palagáz nagyon rossz hatással jár. Nézzük meg az áprilisi tanulmányt, amiről már beszéltem. Ez egy első átfogó tanulmány. Azóta egyébként több tanulmány született már, ez akkor az első volt. Időközben a Nemzetközi Energiaügynökség is kiadott egy tanulmányt, de mint mondtam, illetve nem sokára kijön majd, de időközben találtunk egy néhányat. David Hughes az egyik ismert egy kanadai tudós. Három gyakorlatilag hasonló eredményekre jut a kutatásait követően. Hasonló eredményre jut egyébként a World Watch, Deutsche Bank és a Vigli által készített tanulmány is gyakorlatilag hasonló irányba mutat. Ezeket természetesen össze lehet vetni, nézzük meg az adatokat, amelyekre jutottunk. Né, hát mindig az a fontos, természetesen először megnézzük, hogy milyen részleteket vizsgáltunk külön mit vizsgáltunk, milyen példákat említettünk. Az első oszlopa már, mint mondtam, az időkeretet említi. Mi egy rövidebb, meg egy hosszú távú anyag, te, időkeretből indultunk ki, ezt már elmondtuk. A többiek egyébként a rövid távot elhagyták, Hughes kivételével, és hosszú távú hatást vizsgáltak. A következő a globális felmelegedési potenciál metán milyen hatással jár üvegházhatást okozó gázként. Az a 33 szoros hatást látunk hosszú távon, de 105-szörös hatás. Ez, ez a Science ben meg nem régiben egyébként. Vigli nem használ ilyen adatokat, szofisztikáltabb adatot vizsgál, a többiek egyébként hasonló eredményre jutnak. Különböző faktorokat vizsgálnak, a 25-szörös adatból indulnak ki. Ez az, amit az IPCC elemzés is figyelembe tudott venni legutóbb, hogy az új IPCC szerintem már magasabb adatból indul majd ki. A hő, áram, hő előállítása és áramtermelés elektromos áramra nem használják ezt az Egyesült államokon, hanem csak hőtermelésre, ezért nem figyeltünk annyira. Mások az elektromos áramtermelést vették figyelembe. Aztán a metán kibocsátásból indulunk ki, itt láthatjuk, hogy milyen, milyen eredményeink vannak. Több, egyébként több egyéb tanulmány más eredményre jutott és az Egyesült Államok idevágó ügynöksége is vizsgálja az eredményeket. És ezt összehasonlítjuk a, a szén metán kibocsátását, akkor láthatjuk, hogy mások is ilyen, mások régi adatokkal dolgoznak, abból indulunk ki, hogy a palagáz az 50 éves időhatárig tulajdonképpen rosszabb hatással, kedvezőtlenebb hatással jár. A piros azt mutatja, hogy 100 éves adatokból indulnak ki, 100 éves becsésekből indulnak ki. Ez a nagyobb időkeret kedvezőbbé teszi a palagázt. Még egy néhány dolgot hagyd említsek meg. Nézzük meg, hogy milyen becslések vannak a tartalékokat illetően szeretném kiemelni az Egyesült Államokban az elmúlt néhány hétben a becslések nagyon komolyan csökkentek. Új tanulmány, új vizsgálat került közétételre, és azt azt állítja, hogy a túlságosan magasak voltak az energiaügyi minisztérium korábbi becslései. A New York Times arról számolt be, hogy ezeket az adatokat megváltoztatják. Akkor nézzük meg mindjárt a következtetéseket, össze is foglalom. A palagáz új kísérleti szakaszban van, nagyon komoly környezeti kockázatokkal jár, ezeket vizsgálni kell. Az üvegházhatás lábnyoma magasabb, mint más foszilis üzemanyagok esetében, hogyha 50 évnél kisebb időszakban indulunk ki és a források könnyen lehet, hogy sokkal kisebbek, mint eh, ahogyan so, sokan gondolják. Egyelőre pedig szeretnék köszönetet mondani, nagyra tartom, hogy eljöttem önök közé. Next is Mr. Pistol. Következő előadónk Pistre professzor, hidrogeológia professzora a Montpellier Egyetemről. Parancsoljon! Mesdames, Messieurs, bonjour. Hölgyeim és uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket. Valóban Montpellierben élek, és hidrogeológiával foglalkozom. Szeretném elmondani önöknek, hogy hogyan tudjuk megőrizni ezeket a forrásokat, hiszen így kapcsolódnék ahhoz, amit elődöm, az előttem szóló mondott. Nos, három probléma létezik, három kihívás, ami itt látható, az első már említésre került, hogy milyen volumenre van szükség a hidraulikus ö, ö, kőzet ö, repesztéshez, aztán milyen ö, vízszennyezés történik közvetlenül, illetve közvetett módon, és ezt megpróbálom meg is magyarázni. Most nézzük a szükséges volumeneket. Az mennyiségek már megemlítése kerültek, itt láthatók, és egyáltalán honnan származik ez a 10-20 ezer köbméter ö, per ö, ö, kút ö, víz? Hát a talajvízből, vagy pedig a felszíni vizekből. De a felszíni vizek ö, általában elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre, ö, vagy kamionban, vagy pedig csővezedéken csővezetéken szállítjuk el ö, a vizet. Hát ez egy másik fajta kihívás. Ö, Úgyhogy csak példának szeretném elmondani azt, hogy a Rón áramlási sebessége 1800 köbméter per másodperc, úgyhogy ez semmi a nagy folyók áramlási sebességéhez képest. Nos, Ugye, ha el akarjuk kerülni a szállítási költségeket, illetve az infrastruktúrális problémát, két lehetőségünk van vagy ö, olyan ö, víztározó rétegekben található vizet ö, kell kihasználni, ami közel van, tehát ott kell fúrni, vagy pedig fel kell használnunk már olyan víztározó rétegeket, ö, amelyeket már használnak mondjuk mások is. Például ö, öntözésre, vagy ivóvízre, úgyhogy ez már többszörös felhasználás vagy el lehet menni más területekre, mélyebb rétegekbe vizet keresni. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden problémától megszabadulunk, mert ezek a víztározó rétegek, még hogyha nem is használták még eddig őket, gyakorta kapcsolatban vannak azokkal, amelyeket már kihasználnak. Úgyhogy láthatjuk a hidraulikus kapcsolatot ott a helyszínen közöttük leggyakrabban, és hát itt bizony fölmerülhetnek problémák. Úgyhogy végül is az a végkövetkeztetésem, hogy a szükséges volumen vonatkozásában lehetnek megoldások. Szerintem nem itt van a legnagyobb probléma. Nézzük akkor a szennyezés kérdését, és először is a közvetlen vízszennyezést. Hát először is a felszínen van szennyezés az elfolyások miatt, illetve Azért, mert a különböző talaj alatti rétegekben található víz elszivárog, és bekerülhet ezekbe a víztartó rétegekbe. A szennyezés az származhat véletlenszerű szennyezett vízből, amely véletlenül kerül valamilyen területre, de persze ennek is megvan a megoldása bizonyos technológiák felhasználásával. Aztán előfordulhat az is, hogy valamilyen ipari víz kerül a közelébe ennek a területnek. Itt is van megoldás, mert víz át, ereszt, víz át nem eresztő réteggel kell elválasztani ezt a két területet. Aztán van a mély rétegű vízszennyezés, ami esetleg abból eredhet, hogy valamilyen vízvezetéket nem jól szigeteltek, vagy pedig esetleg megrepett ez a vízvezeték. Az előbb látták azt, hogy milyen anyagok szabadulhatnak fel ezek, ezeken a területeken. A második probléma a hidraulikus repedés, amit nem megfelelően irányítanak, mert esetleg túlmehet ez a közvetrepesztés azon a területen, azon a rétegen, amit eredetileg megcéloztak. Aztán egy másik probléma, ha nem megfelelően irányítják ezt a közvetrepesztést, hogy újra aktiváljuk a már rétező repedéseket más területeken. Ezek újra megnyílnak, és bizonyos termékek felkerülhetnek a felszínre. Aztán beszélnünk kell még az elhagyott kutak problémájáról, mert ott a szigetelés bizony idővel elégtelenné válhat, és így bekerülhetnek mindenféle szennyező anyagok az ivóvízbe. Tehát véleményem szerint vannak olyan műszaki megoldások, amelyek segítségével csökkenthető a kockázat, ezen megoldások azonban eh, hát eh, attól függően eh, nehezen megvalósíthatók, hogy milyenek a geológiai feltételek. Egy másik probléma, amit kevésbé gyakran emlegetnek, bár vannak bizonyos publikációk, amelyek mégiscsak foglalkoznak ezzel a problémával, az indirekt szennyezés vagy közvetett szennyezés problematikája. Ez érintheti a talajfelszínt, vagy pedig származhat valamilyen mélyebb rétegből. Nézzük először a felszínt. Amit el kell itt képzelni, az az, hogy a pala rétegek, ahogy az első előadó is elmondta, eléggé sajátságos jellemzőkkel rendelkeznek. Szerves anyagokban gazdagok, és ezek különböző vegyi anyagokat, rádióaktív anyagokat, vagy fém jellegű anyagokat zárhatnak magukba. Ott van például az ólom, a rádium, a tórium, a tálium, az arzén, a szelénium. Például Dél-Franciaországban az egyik palaréteg, amelyet megcéloztunk, az úgynevezett otunien itt tudni kell, hogy uránium bányák találhatók. Tehát hogyha innen a felszínre ilyen anyagokat hoz, hozunk fel, amelyek ezekben a ö, rétegekben találhatók, és vegyi jellegüknél fogva ö, nem mozdulnak. Úgyhogy ha ezen rétegek belsejébe olyan termékeket pumpálunk, amelyek megváltoztathatják a belső vegyi jellegét ezeknek a rétegeknek, újra mobilizáljuk őket, akkor ezek egyszerűen a felszínre kerülnek. Vagyis valamit tennünk kell velük, hogyha ott vannak a felszínen. És szembe kell néznünk azzal a problematikával, ami ugye a bányákban jellemző, a kénnel, az oxidációval, ami ugye teljes mértékben megváltoztatja a környezetet. Ezen kívül ott van az a gáz jellegű anyagok problematikája, amelyek ugye felkerülnek a felszínre különböző rétegeken keresztül. Ami a mélyebb rétegeket illeti. Tehát, ha hidraulikus kőzetrepesztést használjuk, akkor gyakorlatilag könnyebb, a könnyebb gázkinyerés céljából módosítjuk a hidrodinamikus jellemzőit ezeknek a rétegeknek a rádiónukleidok, a fémek, tehát az összes anyag, amire utaltam, mozoghatnak ennek következtében a különböző rétegek között. És ha a geológiai feltételek mondjuk nem kedvezőek, ezek az anyagok felkerülhetnek a felszínre, bizonyos körülmények között. Azt hiszem mindannyian látják a vizest maguk előtt, 1600 méterről nyerik ki ezt a vizet, ez gyógyvíz, és a mélyben található mozgás következtében ez a víz bizony eléggé magas hőmérsékletű. De az ivóvíz is így nyerhető ki a mélyebb rétegekből, de mire föl, fölkerül a felszíre, addigra lehűl. Úgyhogy közvetlenül kapcsolódik mindez a geológiai feltételekhez és körülményekhez. Nincsen olyan megoldás, amiről tudnék, aminek segítségével ki lehetne nyerni ezeket az anyagokat. Ami viszont a természetes mozgást illeti, amely újra mobilizálja ezeket az anyagokat, Hát ezt nagyon nehéz felmérni. Franciaország délkeleti részének ö, példájával szeretnék élni. Ö, itt lehet látni azt a három területet, ahol esetleg palagást szeretnénk kinyerni. Eléggé összetett a terület, hát a délkeleti területet vettem példaként, mert ezt van a legjobban, ez mediterrán terület, és itt karsti, karstos sziklákat találhatunk, ahol ugye a víz nagyon gyorsan átfolyik geológiai szempontból eléggé mozgalmas vidék ez, és nagyon sok vízi forrás, vagy széndiokszid forrás található itt, ami elősegíti ennek felszíne kerülését. Itt zölddel és ö, sárgával jelöltük a stratégiai jellegű vízrétegeket a lakosság számára, ugyanis a francia ügynökség szerint, a vízügyi ügynökség szerint meg kell, hogy őrizzük az ivóvíz minőségét. Itt láthatják, hogy hol kaptunk engedélyeket, és gyakorta ezeken a víztartó rétegeken helyezkednek el ezek a területeket. Itt van Montpellier, az a város, ahol lakom. 400 ezer lakosa van a városnak, Láthatják kékkel az ivóvíz réteget, zölddel pedig az át nem, vizet át nem eresztő réteget. Innen származik az ivóvíz a lakosok számára. Egy évvel ezelőtt egy tanulmány készült, amelynek értelmében kiderült, hogy 13% a ennek a víznek olyan 1500-2000 méter mélyről származik, és ez a víztartó réteg pontosan ott található, amit megcéloztunk a palagáz kitermelés céljából. Tehát itt láthatják a forrást, és innen a piros ö, nyillal ö, jelölve ö, látható területen ö, jön fel a víz a talajból. Tehát, ha például módosítjuk ezeknek a rétegeknek a geológiai jellegét, vagy olyan anyagokkal, amelyeket besugárzunk, vagy bepróbálunk injektálni, de nem fogjuk őket újra kinyerni, vagy kinyerjük, előbb-utóbb a fogyasztók által ivóvízként használt vízbe is bekerülnek. Globális szempontból gyakorlatilag a források mennyiségére a hatás korlátozott lehet. A vizek minőségének változása remélhetőleg kiküszöbelhető, főleg itt a zivóvízre gondolok. Minden egyes terület vonatkozásában szükség van geológiai, hidrológiai tanulmányra, hogy a kockázatokat fel lehessen mérni, és ugye egyensúlyt kell teremteni a kockázatok, illetve a potenciális lehetőségek között. A hidrorendszerek, legyenek azok felszíniek vagy talaj van található rendszerek, mindenképpen nyomon követésre van szükség, mert a különböző víztató rétegek dinamizmusa rendkívül változó lehet, és ez azt jelenti, hogy például, ha bezárunk egy ilyen kitermelő helyet, ezzel ugye a mély rétegekben még nem oldottuk meg a problémát, mert 10-20 év múlva is előkerülhetnek beinjektált anyagok innen. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szakértők közül az utolsó Reineke professzor, a Klaus Száli Műszaki Egyetem olajmérnöki intézetéből parancsoljon. Hölgyeim és Uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok itt Önök előtt. Szeretnék bemutatkozni, Kurt Reinikének hívnak, a Klausztáli Egyetemen eh, dolgozom. Dolgoztam az olajiparban is, a 70-es évek végén, 80-as évek elején részt vettem eh, repesztésekben is, eh, kőzetrepesztésekben, és most a Klausztáli Egyetemen dolgozom. Beszélni fogok az előadásomban a palagázról, mi ez, hol található, milyen lehetőséget tartalmaz, milyen feltárási, kitermelési lehetőségeink vannak. A palaházat nem konvencionális gáznak hívjuk, nem a gáz nem konvencionális, hanem a technológia, amelyel kitermeljük a gázt. Tehát ez a gáz miután az áramlási képessége rosszabb, ezért nem konvencionális technológiával tudjuk csak kitermelni. Két kép szeretném bemutatni azt, hogy az áramlási képessége milyen ennek a gáznak. Elég rossz, mint látjuk, összevetve a konvencionális gázzal. A hagyományos gáznak jó az áramlási képessége, mert nagy, nyílt pórusokon keresztül áramlik hogyha megnézzük mondjuk a konkrétan a pórusokat az utakon, látjuk, hogy a, mondjuk a homogáz esetében is még mindig jobb az áramló képesség, mint a palagáz esetében. Tehát nagyon rossz, alacsony az átteresztő képesség is ezeknek a nem konvencionális gázkészleteknek, a jelenlegi technológiákkal nem eh, termelhetők ki. palagáz az észak-német medencében található, Walden, Posidonia eh, geológiai eh, formációiban körülbelül 800-tól 3000 méter mélységig található. Ez elég messze van az ivóvíz készletektől, amelyek jellemzően néhány száz méter mélységben találhatók. Eh, a több átnemerezhető réteget tartalmaz a fedő réteg, szikla réteg, és um, láthattuk a képen, hogy uh, meddig kell lefúrni, hogy eljussunk a palagázig. Nagyon nagy területen lehetne potenciálisan palagázt kitermelni, itt láthatjuk ezeket a területeket, és azt, hogy hogyan viszonyul ez a pirossal és zölddel mutatott földgázmezők nagyságához. Tehát látjuk, hogy nagyon picik a hagyományos földgáz lelőhelyek. Jelenleg a BGR és egy Potsdami Központ készített egy értékelést um, arról, hogy milyen lelőhelyek találhatók Németországban. Az EIA szerint Németországban 230 milliárd köbméternyel lenne kinyerhető potenciálisan. A nem konvencionális készletek kb. 40-szeresét teszi ki a jelenlegi éves termelésnek. Több ország előbbre tart, mint Németország, ahol erről szólt, itt vannak a nagy játékosok, e, Lengyelország 4,5 milliárddal, és őt követi Fran- Franciaország, illetve Norvégia és Svédország. Itt Európában összesen 4550 milliárd köbméter földgáz készlet található. A palagáz tulajdonképpen földgáz, sziklás kőzetben található, alacsony az áramlási képessége, 803 ezer méter mélyen található, tehát jóval az ivóvízkészletek alatt. Hogyan lehetne kitermelni a palagázt. Nos, eh, kutakat kell fúrni, eh, és eh, a készlet, illetve a felszín között ugye, teremtjük meg a kapcsolatot egy ilyen kútfúrásával A kútba acélcsöveket kell helyezni, és a kút minőségét nyomásteszre kell ellenőrizzük, és eh, ellenőrizni kell a béléscső eh, minőségét eh, a megfelelő szigetelés érdekében. Hogyha hiba van a béléscső szement beágyazódásával, akkor szivárgás veszélye fog fennállni. A gazdaságosság gazdasághoz, gazdasági kérdésekre rátérve, az előbb már elmondtuk, hogy a között repesztés egy viszonylag új technológia, de, de már 1949-ben is több mint egy millió ilyen kutat fúrtak az Egyesült Államokban, és az USA gázmezőjének, gázkutyainak a 90%-a tulajdonképpen ilyen repesztéses technológiával készült. Egyetértek azzal, hogy a palagáz kinyerhető, nagy kutakat, nagy repesztéseket kell létrehozni, és akkor kiszivattyúzható ez a mennyiség. Szerintem 20 ezer köbméter per kút a maximum, amit ki lehetne nyerni. Németországban ennél többet nem láttam. Térjünk el Németországra. Németországban már a 60-as évek elején összességében 300 eh, ilyen kutat eh, fúrtak, eh, repesztéses technológiával és homokgáz kinyeréséről is beszélhetünk. Az Egyesült Államokban a hidraulikus repesztés technológiát alkalmazták, és 2005-ben már több mint 35 ezer ilyen e, gázkút volt, kb. 17 milliárd e, köbmétert e, termeltek ki évenként, kutanként. A konvencionális gázmezők esetében kétszeresen, tehát ennek két ezer köbmétert per kuta kitermeléshető mennyisége. A jelenlegi palagáz elterjedést, nagy érdeklődést azt tette lehetővé, hogy fejlődött a technológia. A legfontosabb technológiák a horizontális fúrás, illetve a többszörös repesztéses technológia. Itt látják az ábrán, hogy ez hogyan működik. Következőképpen Egyesült Államokban eh, látunk egy ilyen palagáz eh, eh, kitermelési helyet. A leg előnyösebb helyszínről, az egy laminált, ez kis darabokra töredezik, töredezett kőzetről van szó, és a szerves anyagokat elnyeli. A sikeres kitermelés a jelenlegi repesztéses technológiával itt elképzelhető Látjuk a palaréteget és ezeket a letöredezett rétegeket, amelyeket itt kis blokkokban tüntettük fel. A folyadék áramlását láthatjuk a lyukakon keresztül, és amikor elkezd üzemelni a kút, akkor aki szorítjuk a palából a gázt, és a gáz azután a felszínre kerül. Az Egyesült Államokban a Barnett technológiai, palafejlesztési technológiát is alkalmaztak. Látjuk azokat a területeket, ahol ezt alkalmazzák. 50 kilométert, ahol a piros, gombokat, piros nézeteket látjuk. Ez a Barnett pala mező 10 ezer kutat furtak 2008-ig, és itt az ábrán látjuk, hogy 2000-ig 2000-ig vertikálisan, tehát függőlegesen furták a kutakat. Ez után már átlósan, és végül eljutottunk a horizontális kútfúrásé 2005 után, most már a tendencia felé mutat, hogy többszörös repesztéssel és teljesen horizontálisan történik a fúrás. Itt ez az észak rajna veszfáliai mező. észak rajna veszfáliában eh, Összesen kb. 90 ezer kutat fúrtak. Ezek nem olyan mélyek, de itt tulajdonképpen a nem új eljárás az, amit itt alkalmaznak. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy hogyan tudjuk a költségeket kézben tartani, kulcsfontosságú a költségek csökkentése, és a legnagyobb költség a kút fúrása, illetve a, kőzet repesztés. Több kezdeményezés történt, hogy hogyan lehetne tovább csökkenteni a költségeket. Nem is annyira a, a palagáz esetében, hanem geotermikus energiával összefüggésben. A palagáz azzal kapcsolatban már elmondtuk, hogy az áramlási képessége nagyon alacsony. Környezetvédelmi kompatibilitás. Nyilvánvaló, hogy környezetvédelmi szempontból kifogástalan, kutakat szabad csak fúrni. Hogyha vannak olyan repesztések, amelyeknek kapcsán az alacsonyabb viszintes felfelé tud áramlani a gáz, akkor itt a nyomás különbséget is kell beállítani, hogy csökkentsük a nyomást abban a kőzet formációban, ahonnan kiszivárog gáz felülre. De hát itt nem erre van szó, ugye mi ki akarjuk termelni a gázt, csökkenteni akarjuk a nyomást. Miért azt akarnánk, hogy a felső rétegek felé haladjon a gáz? Tehát szoros kapcsolatot kell kialakítani a, a repesztési technológiában alkalmazott folyadék kompatibilis kell legyen az adott környezettel nem, és nem lehet tehát ugyanazt a folyadékot használni egyik útban és utána egy következő útban. Itt láthatjuk egy ilyen vegyi folyadék vegyszer összetételét, 9% a víz, és kb. 0,44% különböző adalékanyagokat tartalmaz, Ugye ezt, nyilván ezt a folyadékot, ezt a alapvetően vizet, amit a gáz kihajtásához használnak, hát ezt akár meg is lehet inni többek szerint. Ugyanis nem nagyon toxikusak az adalékanyagok, ezeket szokványos felhasználásokból is ismerjük, a mindennapi életben is előforduló adalékanyagokról van szó. Továbbra is azonban törekedni kell az iparnak arra, hogy kevesebb eh, vegyi adalékanyagot használjanak a, ehhez a vízhez, eh, a rétegvizes eljárás eh, már a 80-as és a 90-es években is alkalmazták Németországban, és ez lehetővé teszi, hogy csökkentsük az adalékanyagok számát, és a koncentrációt is csökkenthetjük. Itt van a lábnyom kérdése. akadályoz, tehát a, csökkenteni kell az ökológiai lábnyomot, és ezen a képen eh, látjuk, hogy eh, ehhez nagyon innovatív eh, felszíni fejlesztésekre van szükség. Ez korábban elképzelhetetlen volt. A hagyományos, klasszikus, vertikális technológiából eljutottunk a több rétegű és többszörös repesztési technológiához, és talán több négyzetkilométeres területeken is tudunk majd falagáz kitermelni tenni ezzel az új technológiával. A harmadik összegző táblán azt olvashatjuk, hogy a biztonságos kitermelésre kell törekednünk, innovatív technológiát kell alkalmazni, hogy csökkenteni lehessen a az ökológiai lábnyomot. A jelenlegi hagyományos az készletek 5000 milliárd alatt is vannak. Ez eszemben a palagáz készletek Európában a becsülések szerint ennek a háromszorosát 15 milliárdot köbmétert teszik ki. Sőt, a becslések szerint a jelenlegi európai gáztermelés 50 szeresének megfelelő palagáz készletek vannak Európában. Darf mich wieder bedanken. Köszönöm szépen. Még egyszer át kell csoportosítanunk a dolgokat a biztosok képvisel, biz, bizottság képviselői jönnek. Ön, önök, önök mikor kapnak szót, nem tudom. De megragadom az alkalmat, hogy győzzék meg a frakcióikat, hogy ne hívjuk meg ilyen sok szakértőt egyszerre. Már többször kértem, hogy a meghallgatások során kevesebb emberrel beszéljünk, mert akkor jobban tudunk beszélni, de hát a koordinátorokra bíznám. Ezt én már többször elmondtam. Vinoa úr és a bizottság képviseletében Rózanstok úr. Ők is röviden még beszélnek hozzánk, és utána egy percben lehet hozzászólni. Kérem, hangolódjanak rá erre, hogy lássuk. Bino úr gyorsan tud beszélni, hozzászokott. Ki kezdő, Rolandstock úr? Köszönöm szépen, kellemes délutánt mindenkinek. A bizottsághoz irányuló kérdés nagyon egyszerű, mit csinálunk ebben a helyzetben, mit kezdjünk ezzel a helyzettel. A Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről két típusú választ adunk. Az egyik az energia oldalt vizsgálja, a másik pedig a környezeti oldalt. Mindenek előtt röviden szeretnék szólni az ellátás biztonságról az Európai Unióban. Azt gondolom, hogy érintett, számos válság érintett bennünket az elmúlt években. Legutoljára 2009. januárjában láttunk ilyet és bizonyos aggodalmaink vannak az ellátás biztonságát tekintve a gáznál. Több oka van annak az egyik, hogy a, az Európai Unió termelése, mint láthatják egyébként a képen is, folyamatos az elmúlt húsz évben. Ez azt jelenti, hogy nagyobb importra van szükség, és a gáz importtól való függőségünk 58%-ról 2005-ben 82%-ra növekszik 2030-ig. Ez tehát olyas valami, amit figyelembe kell vennünk. Világos, hogy a palaggáz szintén gáz, és egy belső piacot, egy egységes piacot szeretnénk kialakítani a gázra, és a piachoz való hozzáférést szeretnénk biztosítani ennek a gáznak, hogyha meg születik, ha létrejön. Ez fontos lehet az energiapiac szempontjából, és természetesen megfelelő gázinfrastruktúrát kell kiépíteni. Ezen dolgozunk, biztosítani szeretnénk, hogy megfelelő belső hálózat alakul ki az Európai Unióban, jól összekötött hálózat. És ez persze nem csak a gázra vonatkozik, hanem az áramra és egyebekre, hogy még konkrétabban beszéljek, miről, hogy mit is csinálunk, milyen tevékenységet végzünk pillanatnyilag. Először is azt látjuk, hogy Európában pillanatnyi csak nem tudjuk felmérni a gazdaságosan kitermelhető mennyiséget. Pillanatják vizsgáljuk, a néhány éven belül szerintem eredményre tudunk jutni. Egyelőre várjuk azt, hogy mi történik, és gyűjtjük a tapasztalatokat az országok szintjén, mint például Lengyelország. Van egy kötös, közös kutatóközpont, a gazdasági hatásokat nézzük 2012-re megszületnek az első eredmények, és milyen mennyiségű forrás áll rendelkezésre, mennyire megbízható ez, és hogy mennyire bizonyhat, milyen bizonyítékok vannak a megbízhatóságra, és milyen jövőbeli hatásokat okozhat ez azt gondoljuk, hogy egy ilyen tanulmányra feltétlenül szükség van. Nem, egyszerűen, nem, nem lehet ezt egyszerűen összehasonlítani az Egyesült Államokkal, itt Európában teljesen más a helyzet, másak az árak, más a piac és más a gazdasági összefüggés. Van egy jogi tanulmány is, milyen szabályozási keret alakult ki az egyes tagállamokban, és össz, hogy függ össze az Európai Unió szabályozási keretével az eredményeket hónap végére kapjuk meg, és ez képesé tesz bennünket arra, hogy értékeljük az EU jogot ebből a szempontból, mennyibe képes megfelelni ennek az új technikának, a kitermelésnek, a palagáz kitermelésnek. Igyekszünk egyébként jó szabályozási gyakorlatot is figyelembe venni a bizottság részéről. A foszilis üzemanyagok berlini fóruma az, ahol, amelyik évente kétszerül ülésezünk, és ott megnézzük, hogy éppen hol tartunk, meddig jutottunk el ezekben a témákban. A kollégám a környezetvédelmi főigazgatóságról most arról fog beszélni, hogy ők mit csinálnak. Köszönöm szépen. Uh, ugyanolyan gyors akarok lenni, mint ön vagyis röviden végig veszem azt, hogy a környezetvédelmi területen milyen hatások jelentkeznek a palagáz kitermelésből, illetőleg hogyan reagál a főigazgatóságunk. Különböző dolgokat hallottunk erről, meglehetősen bonyolult technológiai folyamatról van szó, a mikrofon sajnos kikapcsolódott. Tehát itt egy kombinációról beszélünk, viszonylag újak az eredmények, és főleg újak Európában. Egyesült Államokbeli tapasztalataink vannak. A környezetvédelem kérdésében négy nagy pontot kell kiemelni, hogy vegyszereket használnak az eljárások során. Itt van egy szennyeződés veszélye, a második a gazdálkodás, a hulladékvíz kezelése. Ide tartozik veszélyes és radioaktív komponensek kezelése. Na, megfelelő szabványok kialakítása, a csövekre, csövekre nézve, végül pedig eh, az általános környezetvédelmi integritás kérdések. Ide tartozik a víztartó réteg, eh, hol vannak átfedések a Natura 2000-rel, stb. Tehát ezek az európai vonatkozású ügyek. Azt hallottuk, hogy a tapasztalatok meglehetősen szűkek Európában, Egyesült Királyságban és Lengyelországban voltak ilyen irányú tevékenységek. Vinoáról elmondta, hogy az észak-amerikai tapasztalatokat nem lehet egy egyben átvenni Európában amit látunk, egy sor bizonytalanság van, és információhiány is van a környezetvédelmi oldalon is, és vannak bizonytalanságok, persze sose jók, hogyha elfogadottságot akarunk elérni a közvélemény soraiban. Éppen ezért a tudásszintet növelni kell, és meg egy kockázatelemzést kell készíteni a környezet szempontjából, és meg kell nézni egy európai szintű jogi keret kialakításának lehetőségét. Köszönöm szépen. Jó, bocsánat. Gyűjtjük az információkat, hogy átfogó képet kapjunk a környezeti kockázatokról és helyzetről és megnézzük a projekteket a tagállami szinten, milyen eredményre jutnak, és Európán kívül is a támogatást alakítunk össze, de alakítunk ki az Európai Vegyipari Ügynökségtől is gyűjtünk információkat, hogyha megnézik a diákat, készült egy tanulmány, amit nem végindítottunk indítottunk el, a potenciális kockázatokat foglaljuk össze a környezetre és az emberi egészségre nézve. A különböző tevékenységek mivel járnak, ide tartozik a repesztéses technológia is. Arra számítunk, hogy javaslatok születnek arra, hogy a kockázatkezelést hogyan tudjuk kialakítani, és ez egy kisebb tanulmány, év első negyed évében kapjuk ennek az eredményeit, aztán van egy második nagy az Európai Vegyipari Ügynökség készít egy ilyet. Az a feladat, hogy különböző forgatókönyveket vizsgáljon meg. A regisztráció szempontjából bizonyos vegyi anyagok regisztrációjában. Mennyire sűrűn használják ezeket a különböző palagázműveletekben. Ezt a kutatást végzik egy korlátozott számú kulcsszó segítségével, és megvizsgálják, hogy milyen referencia van a palagáz bányászatra, és abban bízunk, hogy a kiválasztott anyagok nem hivatkoznak ezekre a szavakra, kulcsszavakra. Az egyik következtetés minden bizonyul az lesz, tehát, hogy ezek az anyagok, keressük ezeket az anyagokat, megnézzük, miket használnak fel a bányászat során, és végig kell gondolnunk, hogy milyen anyagok azok, amelyek konkrétan felhasználásra kerülnek. A második pont ez, hogy a megfelelő anyagokat használják, és egy jogalkotási küszöböt elérnek-e, tehát kisebb mennyiséget használnak-e, és a harmadik pont pedig, és ha küszöb felett használják ezeket, de a kitettségi forgatókönyv nem biztosít információt ezekkel kapcsolatban, és ez azt jelenti, hogy nem tesszük lehetővé a palagáz üzemeltetőknek, hogy intézkedéseket hozzanak. Itt tehát az EK-nak folytatnia kell ezt a kutatást megfelelő kulcsszavak segítségével. A harmadik pont a közös kutatóközpont. Azt kértük ettől a hogy egy mennyiségi értékelést készítsen a környezetre gyakorolt hatásról. Ez egy modellből indul ki, amely azt tartalmazza, hogy különböző területeket vizsgál meg, külön-külön, és ez természetesen összefügg egy adott helyszín geológiai viszonyaival. és ez végül pedig az Egyesült Államok idevágó hatóságával az együttműködés nagyon fontos főigazgatóségként őket választottuk. Az EPA az Egyesült Államokban nagyon sok ilyen kutatást végez, végül pedig a jogi jellemzést illetően a környezetvédelmi joganyag vizsgálja ezt a területet, és hát, természetesen megnézi, hogy a különböző irányelvek képesek-e kezelni ezt a felületet, és a bizottságnak biztosítania kell, hogy ez a joganyag tényleg hatékony. Újra átadom a szót. Akkor összefoglalva, természetesen látni kell, hogy az EU-nak alapvető érdeke, hogy saját energiaforrásokban bízhasson meg, és a palagáz hozzájárulhat a gázellátáshoz, hiszen azt látjuk, hogy növekszik az import aránya, de hát a portfóliumban jónak jót tenne egy ilyen palagáz szállítás, ez érdekes Európa számára. Természetesen a piacon meg kell találni ennek a gáznak a helyét. A lényeg tehát az, hogy gazdaságilag is túlélőképes legyen, és környezeti hatásokat nagyon komolyan kell venni, a kockázatokat meg kell vizsgálni a hatóságok szintjén, és ma délután különböző véleményeket hallottunk, tehát igenis a kutatásban, az ismeretek szerzésében, a kockázatkezelésben haladni kell. Azt gondolom, hogy a közvélemény elfogadottsága alapvető fontosságú, ezzel törődnünk kell. Azt is látjuk egyébként, hogyha a technológia fejlődik, és hát persze, hogy fejlődni fog a technológia, akkor a kereskedelmi felhasználásnak nagyobb tere nyílik. Meg kell tehát néznünk azt, hogy javítani tudunk-e a szabályozási kereten. A jövőt tekintve azt elmondhatjuk, hogy a következő három éven belül itt nagyon lassan haladunk, tehát úgy gondoljuk 2020 az a horizon, amiben mi gondolkodunk, és ez nagyon fontos, akkor van időnk, hogy megvizsgáljuk a tényleges helyzetet, és a szükséges lépéseket meg tudjuk tenni, hogy biztosítsuk ezt egy biztonságos módon. Ha jól értettem, biztosítani akarjuk, hogy az alkalmazható jogi keret megfelelő legyen a környezeti szempontokat figyelembe véve is. Az iparnak, az ágazatnak is meg kell ragadni a lehetőséget arra, hogy javítsa a technológiákat üzemszinten. Feltétlenül figyelnünk kell a helyzetet, és ne tegyünk olyan lépéseket, amely megakadályozna bennünket arra, hogy a egy nagyon jó megoldást találjunk egy sor kérdésre, és ide tartozik a közvélemény problémája, a a függőség, a külső ellátástól, illetve az energiaellátás biztonsága. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Egy perc lehetőség van, hogy rákérdezzenek az elhangzottakra. Simánszki úr először. Egyetértek azzal, hogy nagyon időigényes ez, amit csinálunk, de nagyon sok információt kaptunk ezen a mai ülésen, különösen a visszagondolok a tegnapi MV ülésre, ott nem annyira az informatívság, hanem az emocionalitás volt jellemző. A kibocsátási lábnyomra szeretnék rákérdezni. Teltér információink vannak. Egyrészt azt mondjuk, hogy a föld, földgáz, belétve a palagáz 50%-kal alacsonyabb emissziót produkál, mint a szén. Ez nagyon fontos, például a közép-európai, ugye a lengyel gazdaság számára, ahol még mindig jelentős a szénbányázat. Howard professzornak mondom, nagyon elrettentő az az információ, hogy a palagáznak az emissziós lábnyoma rosszabb, mint a szénnek. Miért van ilyen nagy különbség a különböző elemzések és számítások között? Ön, Howard professzor, egy olyan időtávot használt, amit az IPCC nem használt, emiatt van ez, vagy egy kiszivárgási vektort alkalmazott, vagy olyan szivárgási szintet, ami mondjuk Oroszországban megszokott, de Európában nem. Európában háromszor kevesebb szivárgás fordul elő a vezetékekben, mint Oroszországban. Tehát mi a magyarázata az eltérő számításoknak? Köszönöm szépen, Kolaszka Bobinska asszony. Köszönöm szépen. Sajnos a mikrofont nem halljuk. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és um, örülök, hogy a bizottság hajlandó figyelembe venni a különböző lelőhelyeket Tegnap az előbb kollégám már utalt az MV szakbizottság ülésére, egy intézet egy jelentést ismertetett, és azt mondanák, hogy itt moratóriumra van szükség, mert borzasztóan egy veszélyeket rejt a környezetre, ez az egész eljárás. Hát önök most még mérnek, értékelnek, és ez kulcsfontosságú számomra az értelmezésem szerint a geológiai viszonyok nagyon-nagyon különbözőek Európában, és valószínűleg nincs egy megoldás, amelyet minden geológiai formációra, geológiai viszonyra lehetne alkalmazni. Most rátérek a kérdésemre. Ma az Energia és a Környezetvédelmi Főigazgatóság képviselő is itt van Elkészülhetne egy értékelés a palagázról, amelyben az összes különböző szempontot figyelembe veszik, és a különböző mérési adatokat. Ez egy dolog. A lengyel sajtóban újra és újra leírnak egy mondatot, önöktől kérdezném, hogy önök mit értenek ez alatt, vagy akár igennel is válaszolhatnak Öttinger eh, biztos azt mondta, hogy az következő jövőre eh, kidolgozzák az európai szabványokat a kitermelésre vonatkozóan. Nem pontosította, hogy ezek kötelező törvényi szabványok, vagy esetleg önkéntes szabványok lesznek. Ezt kérdezném, hogy igen vagy nem. Köszönöm. Nagyon jó, hogy foglalkozunk ezzel a témával. E, itt e, úgy tűnhetne, mint a fekete-fehér minden, pedig mint általában itt is van arany középút a különböző álláspontok között. A van e, alsó százországban van a választókörzete, Reineke úr vállalata is ott nagyon jól ismert, az ExxonMobil, Mobile, 24 ezer liter vegyszert, hat különböző vegyszert szivattyúztak be a földbe. Senki nem tudja, hogy milyen formában, hogy konkrétan milyen vegyi anyagokat vittek be a földbe, pumpáltak be a földre. 24 ezer liter, ennyit mondtam. És a polgármesternek persze ez nem nagyon tetszik. Ezért ugye az első panelben a lengyel előadó azt mondta, hogy intenzív konzultációkat folytattak le a helybeli helyi települési önkormányzatokkal, az ott élőkkel. Valóban a különböző politikai szintek között szükség van az eszmecserére, az egyeztetésekre, az információt cserére. Tehát egyrészt itt van a víz keretirányelv, ezt hogy kell módítani, mit várhatunk a bizottságtól, a vegyi anyagokkal kapcsolatban, és talán az, lesz, az is lehet, hogy nem lesz szükség vegyi anyagok alkalmazására, hiszen polgári kezdeményezéseket hoztak már létre, nagyon ellenzik a vegyi anyagokat az emberek, és például Langen úr e, pártja e, is e, mögé állt, talán a polgármesterre is konzultáltna Langen úr, nem nagyon tetszik az embereknek, hogy ennyi vegyszert bepumpálnak a földbe. Hát Langen úr pártjához elég sok polgármester tartozik. Szerintem Németországban az ő pártja alkotja előleg a többséget. De menjünk tovább, Kelly képviselő. Thank you very much. Uh, the... Köszönöm a szót. Uh, the following. A következőt szeretném elmondani. A palagáz hozzájárulhat a gázellátás biztonságához, de az import valószínűleg attól függetlenül nőni fog ez azt jelenti, hogy nem igazán biztosak abban, hogy mi a helyzet a palagáz kitermelésen Európában? Másodszorban. Ha úgy döntünk, hogy például elutasítjuk ezt a lehetőséget környezetvédelmi vagy költségokoknál fogva az európai palagáztermelést, milyen hatása lesz ennek az európai vállalkozások az ellátás biztonsága helyzetére Európában? Ezen kívül a palagáz importot is e, e, visszautasítanánk ebben az esetben? Köszönöm szépen. Kolléga Sonik. Sonik, kollega. Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie do e, przedstawiciela. Köszönöm szépen elnök ura szót. Kérdésem az Európai Bizottság az EMI főigazgatóság képviselőjéhez szól. Azt mondta, hogy kutatásokat folytatnak az új jogszabályok terén. Mire gondolt pontosan? Milyen jogszabályokra? Második kérdésem. A bizottság hasonló eljárásokat alkalmaz az északi tengeri olaj kitermelésben, és ott is lesznek új jogszabályok? Harmadik kérdésem. Az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság szelektív megközelítéssel áll a környezetvédelmi kérdésekhez. Mit tettek a North Stream, az északi áramlat vezetékkel? Semmit. Pedig felkértük önöket, hogy mérjék fel, hogy milyen veszélyekkel és kockázatokkal jár ez a balti tengeren például. Főleg, amikor a vezeték a balti tenger veszélyes területein kell, hogy áthaladjon, ahol például katonai fegyverzet található. Köszönöm. Köszönöm szépen, Matijevi Kievics képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon uh, szkeptik kritikus eh, hangokat is hallottunk az USA beli eh, palagáz eh, kitermése kapcsolatban. Ezen csodálkozom, mert ott ez forradalmi változást hozott, amikor igazán beindult a palagáz kitermelés nagyon tetszett, amit a bizottság két képviselője mondott arról, hogy készülnek új jogszabályokat megalkotni. Ha megnézzük a fúrásokat végző cégeket, akik az Európai Unióban palagáz kísérleti fúrásokat, próbafúrásokat végeznek, ez nagyon hasznos lesz számukra, ha lesznek új jogszabályok. Karabula úr által elmondottak hoz is hozzászólnék. Ugye elmondta, hogy Lengyelországban nagyon komolyan felügyelet, a monitorozás, a feltárások, a kísérleti fúrásokkal kapcsolatban, és hogyha koncesziókat adnak, csak három-négy évre kapnak a cégek koncesziót. Ez elég hosszú időszak ahhoz, hogy adatokat gyűjtsünk az Európai Unióban, és ne csak kanadai és amerikai adatokra kelljen hagyatkoznunk. Szeretett volna még egy kérdést feltenni, kolléga? Mondani akart valamit, vagy miért jelentkezett? Kérem, egy percben. Igen. Az Eri bizottságban voltunk délelőtt óta, ahol született egy jelentés a hidraulikus kőzetrepesztés hatásáról. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy itt nem moratóriumról van szó. A képviselők megszavaztak egy olyan törvényt, amelynek értelmében megtiltották a hidraulikus közvetrepesztéses módszert olyan tudományos alapokon, hogy ez befolyásolja a víz és a levegő minőségét. Nos, a probléma az, hogy lesz olyan technológia, ami a minőséget nem rontja. És ugyanakkor felvetném európai síkon is ezt a kérdést, hiszen az európai szabályozók szintjén vannak hiányosságok. Egyrészt a hatástanulmányok területén, amely nagyon sok gázra vonatkozik, 500 ezer köbméter napi szinten, és nem csak a palagázról beszélünk. Aztán ott van az irányelv, ami a vízre vonatkozik. Nem eléggé szigorú ez, főleg a vegyi anyagok tartalmát illetően. Azt szeretném, hogyha a bizottság megerősíteni az európai szabályokat, hogy védjék az európai állampolgárokat. Hogy aztán Lengyelországban ö, ö, úgy döntenek, hogy a palagáz mellett teszik le a voksot, joguk van hozzá, de nekünk európai szinten garantálnunk kell az állampolgárok egészségét, ez a mi feladatunk, mint képviselőknek. How does it look like in Poland if he would... Mi lenne a helyzet Lengyelországban, hogyha mondjuk, ha Karabula úr előadásán itt lett volna, az nagyon hasznos lett volna önnek. Rendben van, ezt egymás között intézzék el. Ne, most tényleg eljárási vitát ne kezdjünk, már csak 10 percünk van. Vagy mégis, jó, Langen kollega, nem tudom megtiltani. Csak egy megjegyzést szeretnék tenni visszaérés egy közmeghallgatás kapcsán, hogyha itt, itt van egy tévéfutés, nem kérdéseket tesz -e valaki, hanem itt e, kinyilatkoztatásokat tesz a tévé számára. Jó, ezt elnök mondja, tudomásul vettük. Fordítva ugyanezt láthatják, más TV tímek is megjelennek itt a meghallgatásokra, akkor viszont minden pártra vonatkozóan. Egyetértek Lagan úrral, de hát ők saját sokat is termelnek szépen. De akkor mindenkire vonatkozzon. Senki sem mondta, hogy egy tévésóra kerül sor. Nekem valószínűleg nem is kérdezték. Én nem tudom, hogy kiről van szó. De nem fogjuk ezt most megbeszélni, jó? Jó, most szép, nyugodtan, tisztességesen befejezzük ezt az ügyet, aztán tisztázzuk a többit, és ha nincs engedély arra, ami most történik, akkor erről beszélgetni fogunk kellemes körülmények között, mint mindig. Először a bizottság kap szót, aztán a szakértők, ők reagálhatnak egy-egy kérdésre, ezzel némi esélyt kapunk. Nagyon kevés az idő. Ki az, aki válaszolni szeretne? Nem kell mindenkinek válaszolnia feltétlenül, úgyse marad rá idő. De azok a kollégák, akik válaszolni szeretnének, most lehetőséget kapnak tőlem mert A Nemzetközi Ügynökség, Energiaügynökség Egy sor kérdésre szeretnék reagálni. Az első kérdés a CO2 kibocsátás számai, amiket az amerikai kolléga, illetve én is, és mások is prezentáltak az energiaügynökség tanulmánya. A Cornell tanulmányra hivatkozik, azt gondolom, hogy két alapvető különbség van aki az adatok között. Az egyik a periódusra vonatkozik, ugye 20 év, 100 év volt, vagy a metán kibocsátás hatása, még amit vizsgálunk, számos más szerzőhöz kép hasonlóan mi is 100 évest használunk, mert 2007-es IPCC tanulmány ezt tartalmazta, teljesen jogos, amit Howard kolléga vagy professzor úr kimutatott, természetesen erről vita folyik még, hogy milyen hatások vannak, hogy esetleg rövid távú hatásokat is jobban vizsgáljunk, mert a metán az atmoszférában nem marad meg addig, hogy nem és a másik pedig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, az ENSZ adatait használjuk, ezek egyébként szintén az IPCC tanulmányból indulnak ki, az ott szereplő számokból. Hogyha meg akarjuk ezeket változtatni, illetve az IPCC is meg akarja változtatni ezeket, akkor a metán kibocsátás összes forrását meg kell vizsgálni, nem kizárólag a palagáz által okozott metán kibocsátás. Természetesen különböző metán kibocsátások vannak a mezőgazdaság miatt, vagy egyéb természetes kibocsátások is vannak. Ez a számok különbségét indokolja egyrészt, a második dolog pedig a számok különbségét indokolja a metán kibocsátás Eh, Howard Cole professzor úr eh, rámutatott arra egyébként, hogy az EPA egy eh, olyan számot közölt, amely nagyjából egy átlagot tükröz, és egy sor részletben a vizsgálatot folytattunk a IP-vel, e ez egy legrobb, egy worst case számot jelent, a legrosszabb, legkedvezetlebb esetet veszi figyelembe, a termelés során itt a hidrológiai repesztés folyamatában ők a legkedvezőtlebb számot veszik figyelembe, a, a, mi pedig egy átlagos számot veszünk figyelembe, és az is igaz, hogyha az EPA-t idézzük, ott a legjobb gyakorlatot is figyelembe vehetnénk, akkor lényegesen az átlagos szám alá kerülhetünk. Ezek tehát a forrásai az eltéréseknek. A további kérdés, amikhez hozzászólnék, egyrészt a vegyszerek használata a repesztésben, a hidrológiai repesztésben elég egész sor vegyszerről beszélhetünk, két típusú, az egyik a polimerek, kell jelölhető vegyszer polieklomoid is használnak a, fak, a repesztésben, aztán cellulózikus polimereket is használnak, van olyan is, amit egyébként élelmiszerben is használnak, vagy ipari felhasználásban ugyanolyan típusú polimerről van szó, természetesen nem ugyanaz a vegyszer, amit használnak, de ezt tisztítani kell még, hogy élelmiszerben is fel lehessen használni egy pillanat a biocidek, a másik, ami az oxidációt akarják megakadályozni, és ezt is egyébként más ipari eljárásokban is igénybe veszik. Howard úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék kitérni az eltérésekre itt a tanulmányokban. Az egyik nyilván az időkerettel foglalkozik, ezzel egyetértünk a metán kiszivárgás számait illetően. A, a, szerintem a legjobb információkat használjuk fel, erről meg vagyok győződve, hogyha a tényleges számokból indulunk ki, az ügynökség, az környezetvédelmi ügynökség adatai azok, ami pedig eh, az életcikluson alapuló termelést illeti az energiában. Ez természetesen eh, nagyon érzékeny kalkuláció és számítás. Eh, mi egy 7 éves termelésből indulunk ki kutanként, és szerintem ez egy jó szám, és az EPA egyébként más számokból indul ki, azt gondolom, az meglehetősen biztos adatok ezek, hiszen ismerik a technológiát. És persze van némi bizonytalanság, de azért látni kell, hogy van általános elismertsége ennek a megközelítésnek az időkeretet illetően az IPCC természetesen a 100 éves keretből indul ki a 2007-es jelentésében. Nyilván szükség van valahol egy közös alapra, egy közös bázisra, amivel dolgozunk, de hangsúlyozni kellett azt is, hogy a 20 éves megközelítésnek nagy szerepe van. E-, ezt is vizsgálni kell. Az ENSZ környezetvédelmi szervezete hangsúlyozza a rövidtávú üvegházhatást okozó gázok kibocsátását is. Itt, ha, ha gyorsan akarunk haladni a globális felmelegedés elleni harcban, akkor figyelnünk kell a rövid távú hatásokra és a kibocsátásban. És éppen ezért azt gondolom, hogy mind a két időkeretet figyelembe vesszük, de hogyha megnézzük az összes tanulmányt, a, abban összefüggés van az, az összes tanulmány között, hogy 50 év alatti kihatásokat tekintve a palagáz nagyon súlyos következményekkel járhat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy az értékelések között nagy különbségek vannak. A bizottság képviselőt is kérem egy rövid válaszra. Tényleg nagyon rövid leszek. Két kérdést tettek fel ugyanazzal a kérdéssel kapcsolatban, Egyrészt az egyik kérdés az volt, hogy szelektív megközelítést alkalmazunk el, vagy negatívan állunk hozzá a palagász kérdéséhez. A másik kérdés pedig az volt, hogy itt van-e valami hézag, amit ki kell töltenünk, és erre a válaszom a következő. Egyáltalán nem szelektív a megközelítésünk, minden szénhidrogén termékekre, a palagázra is ugyanolyan paramétereket alkalmazunk. A e, tagállamoknak kell biztosítani azt, e, hogy az operátorok betartsanak minden környezetvédelmi jogszabályt. Persze az kérdés hogy milyen jogszabályokról beszélünk. Itt van e, a vízkeret irányelv, a környezetvédelmi hatásvizsgálat irányelv, a REACH rendelet és a talajvízre vonatkozó irányelv. Tehát ezek a, ezek a jogszabályok, amiket be kell tartani. Most még az információ gyűjtés szakaszában vagyunk, odafigyelünk arra, ami történik, tudományos munka, projektfejlesztések, és az összegyűjtött információ alapján, ugye tanulmányokat is megnézünk, majd értékelni fogjuk, hogy szükséges-e tenni valamit, vagy pedig jó és hatékony az aki, a közösségi joganyag így, ahogy van most. Először is eh, Kalanszka eh, Bobinska asszonynak mondanám, Ötiker urat lehet, hogy félreértették. Eh, a jövő évről beszélt volna-e? Itt a bizottság foglalkozik a kérdéssel. Nagyon sok információ, nagyon nagy az információáramlás, Potosnyik, Ötinger és a többi biztos kicserélik egymással az információikat. Itt tehát a helyzetet nyomon követjük, értékeljük, odafigyelünk, és előállunk javaslatokkal majd, hogyha bizonyítékunk lesz arra nézve, hogy valamit tenni kell. Környezeti hatásvizsgálat, jogszabály köt minket, és mi is meg akarjuk érteni, hogy mi történik. Minden bizonyíték adat, amit ma hallottunk, arra utal, hogy nagyon óvatosan kell a helyzetet figyelni és értékelni, elemezni. Kelly úrnak mondom a következőt. A legjobb felvett jelentésünk a palagázzal kapcsolatban az, hogy az EU fogyasztásának 5-10 százaléka, ez 500 TCM jelenleg, hát végezzék el a számításokat, de hogyha a jelenlegi gáz e, mezők e, e, lassú vissza, leállítását is figyelembe vesszük, akkor is látnunk kell, hogy az ellátás biztonsága, illetve a e, gáz, különböző gázfajták közötti verseny szempontjából is fontos, hogy e, nyomon kövessük lesz -e itt fejlődés. Köszönöm szépen, Reineke, Reineke úr. Két kérdésre szeretnék reagálni. Az e, egyik az volt, hogy tudunk-e közösségi, közös szabványokat kidolgozni. E, egy szabvány sem annyira jó, hogy ne lehetne tovább javítani, e, egyetértek ezzel. És a palagáz e, kapcsán a repesztéses eljárás más, mint a sima földgáz esetén, tehát ezt komolyan kell venni, és új szabványokat kell kidolgozni. Még egy kérdés volt, a Münsterlandra vonatkozó damai lelőhelyre vonatkozott fontosabb, hogy két kérdés is volt ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy lehet-e a repeszéses technológiát vegyszerek nélkül is alkalmazni. Geotermikus kutakban például nincs vegyszer, Bázelben volt egy kísérlet, ahol egyáltalán semmilyen vegyszert nem alkalmaztak, nem adtak hozzá a vízhez. Hogy most ez palagáz esetében is működik-e, ezt még eh, le kell tesztelni. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy van valamilyen más ilyen kihajtó technológia, amihez egy, esetleg semmilyen folyadékra nincs szükség. Én, ha ezt tudnám, akkor ezt rögtön szabadalmi oldalom alá helyeztetném, ha meg lenne erre a válaszom. De nyilván eh, azért továbbra is a a vizes eljárás felé lépünk tovább, adalékanyagokra szükség lesz, de tovább kell csökkenteni ezeknek a számát és a koncentrációt. A második kérdés az volt, hogy hogyan lehetne jobb párbeszédet folytatni az ilyen tevékenységet végző cégek, illetve a helyi, eh, helyben lakók, a helyi közösségek között. Én ebben nem vettem ugyan részt, de a településektől, az, az ott lakóktól azt hallottam, hogy az Exxon Mobile egy info eh, párbeszédet, információs párbeszédet hozott létre, van egy szóvivőjük, aki segíti a céget abban, hogy megfelelő legyen a kommunikáció a helybéliekkel. És hogyha kérdések merülnek fel, vagy problémákat vetnek fel, akkor ellenőrizni kell, hogy ezek tényleg létező problémák-e. Abból, amit én láttam, én részt vettem egyébként Berlinben egy hasonló köz meghallgatáson, német parlamenti képviselők előtt, és ott tényleg a kommunikáció első osztályú, ilyesmit még nem is láttam. Ennyit tudok mondani. Nagyon köszönöm. Végezetül még a e, lengyel soros elnökség képviselőjének adom meg a szót. Nem tudtam, hogy ön is e, hozzá kíván szólni. Parancsoljon öné a szó. Hi, uh, my name is Mike Griffin. I'm from Carnegie Mellon University. Jó napot kívánok! Howard úr már említett engem, nem a nevemre utalt, hanem azért, hogy én vagyok a bűnös az egyik publikációért. Elnézést! Valaki azt mondta nekem, hogy a lengyel elnökség szeretne valamit mondani. Most mi, mi, mi van itt? Nem beszél csak úgy mindenki. Most mindenki elkezd beszélni? ki van itt a lengyel soros elnökség képviseletében? Mi, mi vagyunk itt, mi képviseljük a lengyel elnökséget. Academic professor eh, Griffin here. Uh, Griffin professzor, akire Howard professzor is utalt, uh, itt van, úgyhogy ezért gondoltuk, uh, hogy a tudományos vita szellemében néhány uh, tényt tárnánk fel uh, önök előtt, hogyha beleegyeznek, akkor rendelkezésükre bocsátjuk az, az információt, ami a miénk is. Hát nagyon sajnálom. Itt meghívtunk hölgyeket, urakat, előadókat, a frakciók döntötték el, hogy kiket hívjanak meg, ők kaptak jogot arra, hogy beszéljenek nagyszerű, hogy most még egy szakértő itt van velünk, ez tényleg nagyon jó. Azt is értem, hogyha őt, őre hivatkoztak, és hibásra hivatkoztak, hogy ezt helyre kívánja tenni, de nem, nem lehet. Lehet, hogy ez most nem fair, ahogyan eljárok, lehet, hogy nem teljesen korrekt, de a szabályok ilyenek. Esélyem sincs, hogy most szót adjak önnek. Azt kérném, talán fel lehetne írni azt, amit most elmondana, és ezt egy levélben eljutatnánk az összes kollégákhoz. És hogyha ön azt mondja, hogy rosszul idéztek engem, hogy ezt ki lehessen javítani, vagy korrigálni lehessen, de most nem tudok lehetőséget adni mindenkinek, aki úgy érzi, hogy őt rosszul idézték, nem tudok most mindenkinek szót adni, kérem ezt értse meg. Sajnálom, meg van kötve a kezem. De megígérem önnek, egy a véleményét írja le, hogyha önt hibásan rosszul idézték, akkor ezt egy írásos formában mindenkihez eljutatjuk. Szerintem ez egy remek kompromisszum. Ezek után szeretnék mindenkinek a jelenlevőknek köszönetet mondani. Fárasztó volt ez a délután, de rengeteg információt kaptunk, és láttuk, hogy még sok helyről kell információt gyűjtenünk, nem vagyunk még a folyamat végén. Nagyon köszönöm, és két-három perc múlva elkezdjük a koordinátorok ülését.